Je vous remercie de prendre place. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Nous avons une après-midi. A ma délutáni ülésünk nagyon érdekesnek ígérkezik. Az Európai Számvevőszék eh, tagjának, egyik tagjának, Ladislav Parkonak a meghallgatásával kezdünk, vele való eszmecserével kezdünk, és aztán következik egy eszmecsere a DG Regio főigazgatójával, Mark Lemaitre úrral. Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy egy koordinátori ülésre került sor ma délelőtt, és ott arra jutottunk, hogy egy vitát vagy eszmecserét kérünk jövő héten a plenárison Strasbourgban a, az antilákat érő természeti katasztrófáról, viharról, az Irma hurikán pusztításairól. Ezzel kapcsolatban lesz majd egy közlemény Strasbourgban, és azt kérjük, hogy nap, tűzzék rendre ezt a témát. A napi rend ilyen irányú átalakítása vagy módosítása remélhetőleg megtörténik, történik, és e, ebben e-mailben, erről e-mailben tájékoztatom. Köszönöm szépen Ladislav Palkónak, hogy eljött. Itt a Régi Szakbizottságban az ön jelenléte rendkívül fontos. Általában e, az Európai Számvevőszék és az Európai e, Parlament megtárgyalják az Európai Unióról szóló költségvetés mentesítését. Ezen kívül nagyra értékeljük azt a speciális munkát is, azt a külön jelentést is, amelyet készít az Európai, Európai Számbevőszék néhány éve, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a politikánk megvalósítását, a kohéziós és regionális politikának a tagállamokban való megvalósítását értékelik azok az elemek, amelyek szerepelnek az önök külön jelentésében rendkívül értékesek számunkra, és az önök munkatársai, illetve a e, regi szakbizottság munkatársai közötti együttműködés egyre szorosabb, és ez e, nagyon szívet melengető számunkra. A partnerségi megállapodásokról szóló külön jelentésről van szó. Ezen megállapodások megtárgyalásában többen is részt vettünk. Nagyon nagy figyelemmel és kíváncsisággal várjuk az ön hozzászólását. Meg is adom a szót. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Márzsi úrnak. Mr. Chair, ladies and... Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagy örömmel mutatom be önöknek. Az Európai Szenvedőszék külön jelentését, 2 per 2017 számú külön jelentését az Európai Bizottság tárgyalásairól a 2014-2020-as partnerségi megállapodásokra vonatkozóan és kohéziós programokra vonatkozóan. Önök közül néhányan jelen voltak a Kontoszakbizottságban júniusban, többek között ön is elnök úr, amikor is beszéltem a, arról, hogy milyen kiváló volt az együttműködés a Kontoszakbizottság elnökével, az együttműködés is, amikor válaszoltam a képviselők kérdéseire is. Az Európai Szembevőszék vállalást tett arra, hogy szorosan együttműködik a az illetékes, az Európai Parlament illetékes szakbizottságaival bizonyos témakörökben, és ennek teszek most eleget. Nem csak a kontba látogatunk tehát el, hanem a különböző szakbizottságokban is bemutatjuk jelentéseinket. 2017-ben egy külön jelentésben megvizsgáltuk azt, hogy az Európai Bizottság hatékonyan tárgyalt-e a 2014-2020-as partnerségi megállapodások és operatív programok kapcsán annak érdekében, hogy az EU-s források elköltését hatékonyabbá tegyük, a, a, hozzáigazítsuk az EU-s prioritásokhoz és a 2020-as stratégiához, és hogy megindokoljuk, milyen intézkedésekre van szüksége, milyen eredmények várhatóak, és melyek azok a kritériumok, amelyekhez mérten megállapítjuk, hogy milyen volt a teljesítmény. A KONT szakbizottságban bemutatunk majd egy második különjelentést is, amely az ex ante kondicionalitásokra tér ki külön, és szó lesz majd az innovatív eszközökről is, amelyek azonban még nem hozták meg a várt eredményeket. Ez a második, külön, ez a második jelentés tárgyát képezi a formális eljárásnak, amely az Európai Unió költségvetéséről szóló rendelet rendelkezéseinek megfelel a jövő héten, és nagyon szívesen eljövök az önök szakbizottságába is, hogy beszéljek erről a jelentésről, hogyha önök úgy ítélik meg, hogy ez hasznos volna. Már azonban rátérnék a 2 per 2017-es számú jelentésre, annak témáira. A partnerségi megállapodások a bizottság és a tagállamok között stratégiai beruházási tervet jelentenek, amelyben a tagállamok jelzik, hogy milyen prioritásokat állítanak fel a költségek, illetve a költés területén. Az Európai Bizottság 387 operatív programot hagyott továbbá jóvá a kohéziós alapra nézést és más pénzügyi eszközökre nézvést ezen stratégiákon alapulva. A mi ellenőrző, illetve vizsgáló munkánk során megvizsgáltuk az Európai Bizottság belső tárgyalási folyamatait, elemeztük a partnerségi megállapodásokat és a 14 operatív programot öt tagállamban, Spanyolország, Írország, Horvátország, Lengyelország és a Románia ezek, valamint volt egy látogatásunk Dániába is, interjúkat készített, készítettünk bizottsági dolgozókkal, tagállami tisztviselőkkel, valamint a brüsszeli állandó képviseletek munkatársaival, és állandóan konzultációkat folytattunk szakértőkkel is a kohéziós politika és a regionális politika területén. Összességében azt találtuk, hogy a 2014-2020-as partnerségi megállapodások tárgyalásait hatékonyan hajtotta végre a bizottság, Igaz ez az operatív programokra vonatkozólag a kohézió területén is. A tárgyalásokat sikerült a szabályozásban lefektetett határidőn belül lefolytatni, sikerült az Európa 2020 stratégia céljaira fókuszálni a forrásokat. Az Európai Bizottságnak azonban nem sikerült harmonizálni a pénzügyi monitoringra vonatkozó e, szabályokat a különböző alapok között, és nem sikerült konzisztens módon definiálni a különböző teljesítményindikátorokat. Erre szükség lett volna annak érdekében, hogy összehasonlíthatók legyenek például a teljesítményre vonatkozó adatok a programok között. Emellett nagyon sok az indikátor, a mutató, és szükség van arra, hogy kiegészítő adatokat gyűjtsünk, hogy meg tudjuk ítélni az EU-s pénzek elköltésének eredményességét, ez pedig további adminisztratív terheket jelent. Ami az eljárást illeti a 2014-2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási csomagot 2013. decemberében fogadták el a jogalkotók, ez azt jelenti, hogy öt hónappal később fogadták el, mint az előző programozási időszakban. Ennek ellenére a tagállamok időben készítették el a partnerségi megállapodásokat, és a bizottság öt hónapon belül elfogadta ezeket, egy hónappal előbb, mint a nemzeti stratégiai referencia kereteket a követ, az előző időszakban. Emellett 2012-ben már megkezdte az informális tárgyalásokat az Európai Bizottság a tagállamokkal, és újdonság, hogy olyan munkadokumentumokat is kiadott az Európai Bizottság, amelyekben a bizottság elemzi a tagállamokat, a tagállamok kihívásait, valamint azt, hogy mennyiben léptek elő a 2020-as célok megvalósításában, valamint a bizottság ezekben ismertette a legfőbb prioritásokat és az azokra vonatkozó finanszírozással kapcsolatos véleményét is. A legtöbb operatív program tervezetét időben adták le a tagállamok, és az Európai Bizottság időben fogadta el azokat. Az operatív programok és a bizottság, az operatív programok területén a bizottság és tagállamok tárgyalásai nehézkesebbnek bizonyultak, azért, mert voltak olyan követelmények, amelyek korábban nem léteztek, például ex ante kondicionalitás, voltak IT problémák, Emellett a bizottságnak többször kellett bizonyos szakaszokban jóváhagynia az operatív programokat, és a tagállamok által leadott dokumentumok esetében is esetenként hiányosságok mutatkoztak meg. Ezért azt javasoljuk, hogy a bizottság a kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási csomagját a 2020-as utáni időszakra vonatkozólag időben mutassa be, azért, hogy a jogalkotók időben tudják lezárni a tárgyalásokat. Másodszorban, ami a kohéziós kiadások összpontosítását illeti az Európa 2020-as stratégiára, úgy láttuk, hogy a partnerségi megállapodások nagyon hatékony eszköznek bizonyultak, ami a tematikus célkitűzések megvalósítását illeti, valamint a stratégia célkitűzéseire való összpontosítást, és így sikerült azonosítani a főbb szükségleteket és beruházási prioritásokat is. A tematikus koncentráció kapcsán sikerült meghaladni az elvárásokat. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság ezen túlmenően a stratégiai alapok kapcsán megpróbálja a gazdasági irányítást is befolyásolni a tagállamokban. A legtöbb vizsgált program esetében azt láttuk, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok sikeresek voltak, ami a hatékonyabb beavatkozást illeti. Azonban sokszor a hozzáférhető információk, pénzügyi információk nem mindig elégségesek ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a tematikus koncentráció elvét betartották-e. Ezen eh, megfigyelések alapján azt javasoljuk, hogy a tagállamok juttassák el az Európai Bizottságnak a pénzügyi információkat, hatékonyan monitorozni kell a tematikus koncentráció követelményének való megfelelést. Emellett úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy a tematikus célkitűzések eh, erre való összpontosítását a forrásoknak a tagállamok tiszteletben tartsák. Most pedig a jelentésünk legfőbb témájára, vagy legfőbb pontjára térnék rá. Ez a 2014-2020-as operatív programok összetett volta, amely a következő paraméterekből adódik. A tagállamok által meghatározott prioritások száma, a beruházási prioritások száma, valamint a különböző régió kategóriák, amelyeket az operatív programok lefednek. Készítettünk egy háromdimenziós mátrixot erről, illetőleg egy diagramot, amely a harmadik függelékben található, a jelentés 89. oldalán, és ezt megnézhetik, hogyha tovább érdek, érdeklődnek a téma iránt, hogyha érdekli önöket, érdeklik önöket a részleteket. Szerintem megállapodhatunk abban, vagy egyetérthetünk abban, hogy itt nem lehet szó egyszerűsítésről. Ami a beruházások pénzügyi monitorozását illeti a különböző alapok esetében a monitoring más és másként valósul meg. Vannak példák arra, hogy a pénzügyi információ nem igazodik a beruházási prioritásokhoz, még nem máshol a pénzügyi monitoringra vonatkozó adatok megfelelnek ennek, Megállapíthatjuk, hogy a, a teljesítmény monitorozása esetenként akadozik, mert nem teljesen világos, hogy mennyi pénzt allokáltak a beruházási prioritások végrehajtására. Összességében arra kérném önöket, hogy tekintsék meg a 74-es oldalon található 15-ös táblázatot, amely nagyon beszédes e tekintetben. Láthatjuk, hogy az ESZF esetében sokkal több az erősség, mint a hiányosság, és fordítva. Emellett csak az ESF esetében vannak közös eredményindikátorok, a tagállamok pedig több programokra vonatkozó specifikus mutatót használtak, az e RDF esetében 2955-öt és több mint 2000-et az ESF esetében. Ez megnö, még tovább megnöveli az ellenőrzendő mutatók számát, és tovább, megne, tovább nehezíti a megfelelő adatgyűjtést. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok a teljesítményindikátor, illetve mutató, sőt, túl sok. Emellett az output és a result, tehát a, az eredmények tekintetében nem definiálták megfelelően a fogalmakat, úgy gondoljuk, hogyha ezeket sikerül orvosolni, a 2020 utáni időszakban a teljesítmény alapú költségvetésre vonatkozó monitoring er, eredményesebb lehet. Emellett az angol output és result, tehát az eredményesség fogalmát megfelelően meg kellene határozni az Európai Bizottságnak, és emellett a 2020 utáni időszakban ezeket a definíciókat, fogalom meghatározásokat kellene követni. Az egyes számú jelentésünkben már megfogalmaztuk ezeket a javaslatokat, amikor a költségvetési rendelet módosításáról esett szó. Emellett a bizottságnak a 2014-2020-as programok elemzése során a programokhoz kapcsolódó indikátorokat is meg kellene vizsgálnia külön az outputra és az eredményekre illetően. Az Európai Bizottságnak meg kellene szüntetni az önmutatók használatát, amelyekre már nincs szükség, ami pedig a programok hatását illeti, ugyanúgy, ahogy a következő, az előző időszakban most is, ezekre vonatkozólag most is értékelések készülnek, ez azonban adatokra van szükség, Ez pedig azokra az adatokra támaszkodik, amelyeket a tagállamok gyűjtenek be és juttatnak el az Európai Bizottságnak. Ugyanakkor az RDF teljes eredményindikátorai nem mutatják a közvetlen eredményeket, eredményeit a projekteknek, és ezért ezek az adatok nem lesznek hozzáférhetőek. Azt javasoljuk tehát, hogy az Európai Bizottság juttassa el a tagállamoknak az értékelésekre vonatkozó legjobb gyakorlatokat, amelyek révén a legjobban felmérhető az EU-s fellépés hatása, és támogassák a tagállamokat abban, hogy az értékelési terveiket korszerűsítsék, tegyék napra készé a bevált gyakorlatok alapján. Végezetül úgy gondoljuk, hogy az teljesítmény adatok és az outputra és az eredményekre vonatkozó adatok begyűjtése az alapokra lebontva szükséges lenne, ez azonban nem valósul meg megfelelően, ez egy gyengesége a jelenlegi rendszernek. Ennek következményeképpen a tagállamoknak létre kell hozniuk az alapokra vonatkozó teljesítménymérő rendszereket, figyelembe véve a különböző metodológiákat, módszertanokat és a programokra vonatkozó speciális mutatókat is, ez administratív terheket ró a tagállamokra, és nehézé teszi az adatok felhasználását is, ezért azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság az éves teljesítmény, az éves végrehajtási jelentések és értékelések adatait használja fel, amikor értékelni kívánja az elért eredményeket és a teljesítményeket a 2014-20-as időszakban. Emellett a teljesítmény alapú költségvetés koncepcióját is használni kell, ahol annak előnye mutatkozik. Például a kohéziós támogatások területén a 2020 utáni időszakban olyan adatokat felhasználva, amelyek a tényleges költségeket tükrözik. Végezetül, hölgyeim és uraim, szeretném még egyszer összefoglalni, hogy miről szól ez a jelentés. Az Európai Bizottság hatékony volt, amikor a 2014-2020-as partnerségi megállapodásokról és a kohéziós operatív programokról tárgyalt, a, a tekintetben, hogy sikerült jobban figyelembe venni az Európa 2020 prioritásokat, de egyre bonyolultabb az eredményesség, illetve a teljesítmény mérése, és ez aggasztó mindenféle számára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rendkívül részletes prezentációt. Fél óránk van most az cserére, illetve arra, hogy a bizottságot is meghallgassuk. Szeretne valaki hozzászólni a szakbizottság tagjai közül? Mélton Bernúr, Damato asszony, Meneer eh, Balkouwen, dank u eh, voor uw komst en de eh, interessante pre presentatie. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rendkívül érdekes prezentációt. Nagyon átfogó képet adott, de fontos dolgokról beszélt, és örülök annak, hogy úgy találja, hogy a partnerségi megállapodások és a tagállamok közötti együttműködés jól működik, ugye ez elég sokáig tartó folyamat volt, de ennek meg voltak az okai. Hallottuk, hogy vannak különböző számítástechnikai problémák, a román példát említette. Kérdezem, hogy 2020 után hogy lehet a tagállamoknak jobban felkészülni az ilyen típusú problémákra? Vannak tanácsai? a tagállamok számára? Hogyan lehet elkerülni az ilyen típusú problémákat majd a jövőben? Aztán beszélt a teljesítménymutatókról, ez nagyon fontos. Abban már megegyeztünk, hogy ezeket az indikátorokat alaposabban megvizsgáljuk majd, de úgy tűnik a jelentés alapján, hogy más szempontokat is be kell majd venni ebbe a vizsgálódásba. Kérdésem, hogy a jelzőszámok, illetve az általános rendelkezések között pontosan mi a kapcsolat, illetve a teljesítmény tartalékkal milyen összefüggésben vannak ezek a jelzőszámok. Remélem, hogy ezt a kérdést E, ezekben a részletekben be, majd, be tudunk majd menni, mert azt gondolom, hogy ezáltal jobban meg tudjuk érteni a problémákat, és sokkal jobb eredményeket tudunk létrehozni. Köszönöm szépen, még egyszer, és hát várom a választ. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Balkó úrnak ezt a nagyon érdekes jelentést. Nem tudtam mindent pontosan követni, mert nincsen előttem a jelentés, beszélt bizonyos oldalakról, nem tudtam ott konkrétan odalapozni, de ezt még meg fogom tenni. Van egy kérdésem, Ön nagyon intenzíven foglalkozott a partnerségi eh, kérdésekkel, a parlament, és itt ugye eh, Lambert van Nisztelrooyjal együtt vagyok jelentéstevő, a tanácsolás a bizottsággal tárgyaltunk. A parlament nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a partnerségi elvet erősítsük. Az elmúlt években nagyon sok beszél, megbeszélést folytattam a hogy meghallgattam láttam őket, és gyakran azt hallom, hogy a partnerségi elvet nem sikerült a gyakorlatba úgy átültetni, mint ahogy ezt eredetileg terveztük, hanem sokkal kevesebb jogot kapnak a helyi résztvevők, a helyi szereplők. A jelentésében ezt megvizsgálta-e, van-e ezzel kapcsolatban tapasztalatuk? Elvileg a bizottságnak ragaszkodnia kellett volna a partnerségi elv mm, megőrzéséhez, érvényesítéséhez. Egyáltalán érdekel engem ez, hogy van-e valami ezzel kapcsolatos felismerés. Teljesen joggal mondta, hogy nem minden, amit beírtunk a rendeletbe, egyszerűsíti a helyzetet, de általánosságban az ex ante kondicionalitással kapcsolatban tud-e valamilyen véleményt mondani. Egyes tagállamokban került-e sor arra, hogy azért, hogy ezt az ex ante kondicionalitást betartsák, ahhoz késlekedtek, amiatt késlekedtek a projektek beindítása. Én szerintem ez mindenképpen fontos, ennek ellenére is, mert a projektek minősége ennek köszönhetően jobb és fenntarthatóbb, maguk a projektek fenntarthatóbbak, de ön hogyan látja, lehet-e folytatni ezt az utat, ami a jövőbeni kohéziós politikát illeti, erősíteni kell -e ezt a dimenziát, dimenziót, vagy túl bonyolultnak tartja már eleve ezt is, és inkább egyszerűsítést javasol-e az ex ante kondicionitás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 Köszönetet szeretnék mondani a jelentésért, de valóban ez a munka nagyon fontos és nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy ez az értékelés a jövőbeli döntések szempontjából nagyon fontos. Én, mint olyan személy, aki jó ideig foglalkozott ezzel a témával, a projektek kidolgozásával, a kérvények benyújtásával, pályázatok benyújtásával mégis van néhány dolog, amit eh, nem is értek. Hogyha megnézzük a 2014-2020-as időszakot, nos, most 2017. szeptembere van. A projektek még versek kezdődtek, tehát a kifizetések is eh, késlekednek, mert nem kezdődtek meg. Azonban már a második időszakra vonatkozik a határidő a régiók az Európai Unió pénzügyi eh, segítségnyújtásából finanszíroznak. 80%-ban eh, ebből finanszírozzák a regionális beruházásokat. Tehát két-három évig eh, képtelenek a beruházásokat megkezdeni, a tagállamokban hiányzik a pénz, az európai támogatás elmarad, és csak két év marad arra, hogy a teljes beruházás megtörténjen. Az azt jelenti, hogy a tempót fel kell gyorsítani, továbbra is a sebesség nagyon fontos, és ebb, emiatt további problémák, hibák, hiányosságok merülnek fel. Kérdezem, hogy nem gondolja-e, hogy a 2020-ig tartó tárgyalás, a 2020-as tárgyalásokat meg kellene kezdeni, hogy meg lehessen kezdeni a projektekkel való munkát. Mert hogyha valami mást javasolnak, hogy a beruházásokat egyrészt fenntarthatónak kell, eh, fenntarthatóvá kell tenni, ez az egyik. A másik oldalon viszont nincsen megrendelés az ipar számára, a pályázatokat nem írják ki, nem történik beszerzés. Eh, ez oda vezet, hogy a vállalatok máshol ruháznak be, és máshonnan szereznek eh, megrendeléseket, máshova fordulnak. Ami a partnerségi programokat és megállapodásokat illeti konkrétan, ma beszéltünk a különböző régiók közötti különbségekről, és megállapítottuk, hogy vannak olyan országok, amelyek nem régiókból állnak. Litvánia például egyetlen régió, de ebben az egyetlen régióban hatalmas különbségek vannak. Nincsen semmiféle olyan megállapodás, amely az egy országon belüli régiókat további támogatásban részesíteni. Fontos, hogy a jobban fejlett, a fejlettebb régiók újra és újra egyre több megrendelést kapnak, vagy egyre erősödnek, az elmaradottak meg legink, még inkább elmaradnak. Rossz a következik. Köszönöm szépen, köszönöm Balkó úrnak, hogy ellátogatott ide. Ahogy ön is említette, a számövőszék azt tapasztalta, hogy a bizottság és a tagállamok a partnerségi együttműködésben foglaltaknak nagyban eleget tudtok tenni, de nagyon sok mutatószámot nem tudtak ezzel kapcsolatban maximálisan megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ezen eredményeket, ezen észrevételéket mindenképpen figyelembe kell venni a következő tervezési időszakban. Úgy gondolom, hogy a 2020 utáni időszakra mine, mi hamarabb eh, el kell készíteni a bizottságnak a javaslatát, és természetesen úgy, hogy közben tárgyal a parlamenttel, illetve a bizottsággal, hiszen ne feledjük el, hogy egyfajta lavina hatás keletkezik akkor, hogyha ez a munka késlelkedik. Olaszország déli részén 2015. szeptember és december között fogadták el az operatív programokat, tehát a jelenlegi programozási időszak kiadásainak minőségéről. Az 55-ös oldalon az informatikai problémákat sorolják fel, ez egy elég súlyos probléma az adatgyűjtés szempontjából. Az az SFC 2014-es rendszerről van szó, és a jelentés alapján 19 verziója van ennek a szoftvernek. Hát ez jelentősen bonyolította a helyi és regionális hatóságok helyzetét. Szerintem ez egy súlyos probléma, amiképp mindenképpen meg kell oldani. Kérdés, hogy egyáltalán megoldották ezt a problémát, foglalkoztak ezzel, hogyan lehet egyszerűsíteni ezeket az operációs rendszereket. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, notre collègue Nils. Köszönöm szépen. Nilsson úr. Eh, eh, Köszönöm szépen. Amikor előkészítettük a 2014-2020-as tervezési időszakot, akkor nagyon kritikusak voltunk azzal kapcsolatban, hogy a svéd kormány hogyan vitatta meg a partnerségi megállapodásokat az Európai Bizottsággal. A régiók ebben nem kaptak ugyanis szerepet. Én egyébként Észak-Svédországot képviselem. A kérdésem az, hogy ezt a kérdést megvizsgálták? Foglalkoztak azzal, hogy a tagállamok mennyiben vonták be ebbe a folyamat, mennyiben vonták be ebbe a folyamatba a helyi és regionális önkormányzatokat. Mi volt az eredmény? Van-e bármilyen ajánlásuk a tagállamok felé ebben a témában? Tudom, hogy a bizottság kapott ajánlásokat önöktől, de mi a helyzetet a tagállamokkal? Köszönöm. Hogy még nehezítsem az ön feladatát, mert hogy 10 perc, 10 perce van, hogy az összes kérdésre válaszoljon, de még nehezítsem a dolgát, én is felteszek egy kérdést. A jelentés alapján ön úgy gondolja, hogy a tematikus célkitűzések nem feltétlenül konvergálnak az eredményekkel. Kérdezem, hogy melyik az, melyek azok a tematikus célkitűzéseket, amiket nem sikerült elérni, illetve hogy mik a célkitűzések a fenntartható fejlődés, illetve a szénszegény gazdaság témájában mert tudjuk, hogy számos európai alapnak az a célja, hogy ezeket a problémákat megoldja. Köszönöm szépen, és kérem, hogy ezeket, ezeket az igen konkrét kérdéseket a lehető legkonkrétabban próbálja megválaszolni. Ez mindenkinek jót tenne, azt hiszem. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. All remarks uh, from... Köszönöm ezeket az észrevételeket. 67-en is tettek fel kérdést. Ez azt jelenti, hogy önök, mint jogalkotók számára ez egy nagyon fontos téma, érdeklődnek, érdeklődnek ez, ez iránt. Mirtenburg úr azt mondta, hogy önök, mint regionális szakbizottság, a jelenlegi pénzügyi keret kidolgozásakor már figyeltek ezekre a problémákra. Rope úr kérdése Szerintem a bizottság sokkal jobb választ tudna erre a kérdésre adni, mint a számvevőszék. Mi csak a megfigyelésünket, megfigyeléseinket rögzítjük, hat ajánlást fogalmaztunk meg, illetve egy következtetést. Mindezt a bizottság képviselőjének bevonásával hoztuk létre. de azt hiszem, hogy a bizottság képviselője erre sokkal jobban tud válaszolni. Bernard Vitkos szintén részese volt a folyamatnak, úgy gondolom, hogy ő is tudna konkrét információt adni. És át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen, köszönöm. Elnök úr, ha megengedi, akkor megpróbálok válaszolni. Ha megengedik, akkor én sorrendben válaszolnék ezekre a kérdésekre. Nem tudom, hogy Bernár majd ö, utána ki akar-e még engem egészíteni, vagy szeretne még valamit mondani. Nos, a négyes kérdésben egyes kérdéssel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy az informatikai problémákra vonatkozóan nincsenek tagállamra, tagállam specifikus ajánlásaink, de itt nyilván az ex ante kondicionalitásról van szó, tehát olyan rendszereket kell felállítani a tagállamokban, amelyek alkalmasak a e, probléma megoldására, ide tartozik a, az IT eszköztár is. Év vagy a jövő év elején ezek a ezek a feltételek egyébként meg lesznek majd hirdetve. Aztán jelzőszámok hogyan kapcsolódnak a közös rendelethez. Van kapcsolat, de az a probléma, hogy túlságosan sok a jelzőszám, és ezek túl bonyolultak. Tehát túlságosan sok jelzőszámmal küzdenek a vagy mutatóval küzdenek a különböző programok, ezért sokkal nehezebb a különböző adatokat összesíteni, összehasonlítani. Ezt tudnám mondani az első kérdésre. Krél asszony kérdése arra vonatkozott, hogy mi a helyzet a partnerségi alapelvvel, és hogy ez gyengíti-e az, hogy a helyi önkormányzatok kisebb szerepet kaptak a tárgyalási folyamatban. De később volt még egy kérdés, ami erre vonatkozott. Ezt nem illetjük kritikus megjegyzésekkel a jelentésünkben, de miután ez egy tagállami kompetencia, tehát a tagállam jelöli ki, hogy egy bizonyos program vagy alap kezelése esetében melyik hat, mely hatóság illetékes. A második jelentésünk tartalmazza ezeket a kérdéseket. Egyébként erről most nem tudunk nagyon többet mondani, mert jövő héten kerül sor a kontradiktórius eljárásra. Az alapelképzelés jó, de a helyszínen, a terepen még nem igazán érezhető a hatás, és ennek egyik oka, Ennek oka, hogy 2016 után ezeket az exante feltételeket eh, nem ellenőrizték, tehát azóta nem történt változás. ez a fajta kritika megjelenik a következő jelentésben, jelentésünkben majd. Aztán harmadik kérdés. Ropé úr tette fel. About, yes, about how late we are already. Ez arról, erre, arra vonatkozott, hogy a programok végrehajtásában mekkora a késlekedés. Van egyfajta veszély, minél a program minél későbbi stációjában vagyunk, annál inkább hajlamos az ember arra, hogy költse a pénzt. Ez egy inheres veszélyforrás most is. Az első ajánlás vonatkozik egyébként erre, tehát hogy a bizottságnak időben kell a jogalapot közölnie, vagy elfogadnia, és erről tájékoztatni kell a tanácsot, illetve a parlamentet is. A partnerségi alapelvvel kapcsolatban még egyszer mondom, tagállami kompetencia, hogy kijelölje az illetékes hatóságot, ez egy alkotmányos jogi kérdés. Nem tudom, hogy valaki ezt ki szeretné egészíteni. Igen, Rövid, röviden kérem, utána majd meg fogok külön is hallgatni a bizottságot. Igen. A partnerségi elvről, elvet mi is megvitattuk. A tagállamok mind létrehoztak partnerségi kapcsolatokat a megállapodásokkal. Partnerségi megállapodásokat hoztunk létre. De valójában nem ez volt a legfőbb tárgya a jelentésnek. nehéz lenni, lenne a partnerségeket minősíteni, jellemezni, mert különböző csoportokról van szó. Minőséget így nagyon nehezen lehetne összehasonlítani, attól függ, hogy ki mennyire érzi magáénak a megállapodást, hát ezt nehéz mérni. De a vizsgált tagállamok az alapkövetelményeknek megfeleltek, és a párbeszédbe bevonták az érintett feleket is. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a választ. Akkor tehát önök azt szeretnék, hogyha a bizottság mi hamarabb ismertesse a jogalkotási javaslat a következő ciklusra vonatkozó, hát ezzel így is egyetértek, és azzal is, hogy egyszerűsítésre van szükség. Tehát gyorsan van szükség a jogalkotási javaslatra, és ha ez egy egyszerű javaslat, akkor azt jobban és gyorsabban lehet végrehajtani majd a programok esetében. De hát elég sok itt a bizonytalanság, a probléma. Az Európai Bizottság is itt van viszont körünkben, a DG Régiótól kérdezem, hogy tudnak-e nekünk valami biztatót mondani ezzel kapcsolatban, parancsoljon. pour minutes. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a jelentést illeti, szeretnék köszönetet mondani e, ezért, és világosra szeretnék tenni, hogy annak ellenére, hogy nagyon e, nagy kihívás jelent az, hogy későn fogadták el az MFF-et, és egyéb dokumentumokat, a partnerségi megállapodásokat sikerült időben lezárni, és igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy, hogy a késlekedést jóvá tegyük. Nem csak az eljárásban és időkeretben vagyunk most már jó úton, hanem a bizottságnak sikerült robusztusabb programokat kidolgozni, amelyek megfelelnek az 2020-as kihívásoknak. Volt néhány kérdés, amelyben megemlítették a bizottságot. Természetesen ebből sok minden függ a jövőre, vonatkozik a jövőre. Nem minden tartozik ennek a szakbizottságnak a hatájába. Mert Zserál itt van talán, őtől lehetne föltenni a e, stratégiai kérdéseket. Aztán lesz jövő héten is egy lehetőség arra, hogy a bizottság elnökével e, beszéljünk a több éves e, pénzügyi keret időzítéséről. Ami az indikátorokat illeti, nem mondhatom, hogy ellent mondanánk a számvevőszéknek, valóban sok van ebből. A bizottság most azt vizsgálja, hogy a programokra vonatkozó specifikus indikátorokkal mi a helyzet. Ez nagy kihívást jelent, hiszen észrevettük, hogy különböző programoknak hasonló indikátoraik vannak. Most igyekszünk azonosítani a finanszírozás lényegét, melyek azok a, a specifikus indikátorok, van-e valamilyen közös európai indikátorpúl, amit ki lehetne dolgozni. Két-három éves beruházási hézagot hézakról eh, beszélt az egyik képviselő. Most eh, az N plusz 3-as szabálynak megfelelően még, még hat évünk van, van még időnk. Persze nem dőlünk hátra, de meg kell néz, ezt a politikát nem lehet elszigetelten tekinteni. Hogyha megnézzük a négy programozási időszakot, akkor azt látjuk, hogy a beruházási flow vagy áramlás az eléggé stabilis. Az egyik programozási időszak, amely lassan beindul, a másik éppen lezárul. 2017-ben az alapok 47%-át, tehát 13-14-15-ben költötték el, tehát elég későn, de ez végül is egy kiegyensúlyozott beruházási tevékenységet jelentett az országokban. A, a helyszínen megtörténnek a beruházások, folyik a munka a nemzeti döntéshozás, nemzeti regionális politika kérdése is felmerül. A tagállamoknak a saját nemzeti regionális politikájukat ki kell dolgozniuk ahhoz, hogyha támogatást akarnak. Nyilván senkire nem kényszeríthetjük rá a támogatásunkat az ellenkezés akarata ellenére. A 16-os cikk jelentésre visszautalva, hadd mondjam el, hogy ezt 2015 végén fogadtuk el, a tárgyalások végén. A jelenlegi indikátorrendszer sokkal jobb az előző programozási időszakokhoz képest. Önöket, az adófizetőket próbáljuk tájékoztatni arról, hogy a pénzt hogyan pénz hogyan kerül elköltésre, milyen ígéretek születnek, és megpróbál, és várjuk az év végéig a reakciókat, hogy lássuk, hogy ezeknek az indikátoroknak és célkitűzéseknek hogy sikerült megfelelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelenlétét, köszönöm szépen, hogy részt vett ezen az eszmecserén. Ezt nagyra értékelem, amit az ülés elején mondott, természetesen a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság a feladatát végzi, de emellett egyéb szakbizottságokat is érint és érdekel ez a, ez a különjelentés, hiszen mindannyiunk célja az európai alapok jobb hatékonyabb teljesítése. Köszönöm. Egy kis szünetet rendelek el, két perc várjuk a következő vendégünket. Il n'est pas arrivé en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 Bien. Nous poursuivons. Akkor folytatjuk a napi rendet. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Merci. Et nous avons le plaisir d'accueillir euh, cet après-midi. Sok szeretettel köszöntjük a DG Regio igazgatóját, Mark Lemaitre urat, hogy eszmecserét folytassunk vele, időszakos e, eszmecserét. A főigazgató e, úr rendelkezésünkre áll, hogy válaszoljon a kérdéseinkre, de hát ezt a vitát ugye meg kell szervezni e, és ennek során a legfontosabb kérdéseket kell egy csokorba fognunk, és azokat, amelyekre ugye felvilágosítást várunk, és úgy döntöttünk, hogy a főigazgató úr a legutóbbi intelligens szakosodásról szóló közlemény és a 2011-2020-as időszak kohéziós politikai programjainak végrehajtási jelenlegi helyzetéről beszél, illetve a delegált jogi aktusokról, amelyek nagyon technikai jellegűek, a három-négy éves regionális fejlesztési programon belül megvalósuló eh, városi innovatív jellegű programokra eh, eh, vonatkozóan. A kohéziós politika tehát a kulcsfontosságú téma. Tudjuk természetesen, hogy vannak olyan dolgok, amelyekre Krétu asszony tud válaszolni, de minden esetre várjuk az ön reakcióját is. Meg fogom adni a, majd a, a szót a képviselőknek is, de először meghallgatjuk a főigazgató urat. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, egy dolgot szeretnék hozzátenni ahhoz, ami elhangzott. Ehhez a e, listához, ez a közleménnyel kapcsolatos. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen jó lenne erről is beszélni. Megpróbálok e, röviden szólni az említett témákról, hogy elég időnk legyen a vitára. Elfogadtunk egy közleményt az intelligens szakosodási eh, stratégiákról, nem ez a címe, de ez a lényege. Júliusban fogadtuk ezt, eh, tehát el még a nyári szünet előtt. Azt gondolom, hogy ez nem, vagy legalábbis Kretu biztos asszony szemében, és a DG Régió szemében ez nem egy mindennapos vagy a rutin közlemény, hanem ez egy nagyon fontos, nagyon jelentős közlemény, és stratégiainak is nevezhetném. Azt hiszem, hogy teljesen világos jelzés az, hogy az innováció már ezen a, ebben az időszakban kulcsfontosságú a politikát tekintve. És szeretnénk, hogyha ennek ez a központi szerep konszolidálódna a jövőben. És szeretném ennek a közleménynek a leltározási rész, részével kezdeni a hozzászólásomat. Az a benyomásom, hogy nem vagyunk teljesen tudatában, hogy milyen nagy előrelépést értünk el a kohéziós politikán keresztül, a közinnovációs politikákban valódi forradalmat hozott ez. Volt egy koncepciónk, amely 2008-2009 körül kezdődött az egyetemi körökben, és kevesebb, mint tíz évvel később az e, Európa a koncepció végrehajtásán dolgozik, és ezt teljesen átvette ezt a koncepciót, és a világ példaként tekint ránk, ahogy ezt ma hallottam a koncepció egyik kidolgozójától. Mindez a kohézió politikának köszönhető, és mindennek előtt az ex ante kondicionalitás új politikájának, mert az intelligens szakosodás az egyik feltétele eh, annak, hogy az innovációs projektekre lehessen pénzt fordítani a kohéziós politikán belül. Az er, a rejtett áttételes hatás az, ami ebben a politikában megvan. Emellett nagyon figyelemre méltó az is, hogy az ex ante kondicionalitás ez egy azon e- kevés ex ante kondicionalitások közé tartozik, amelyet lelkesen fogadtak, és nincs probléma ennek a végrehajtásával sem. Európa szerte. Több mint 120 intelligens szakosodási stratégiát, stratégiánk van, úgyhogy azt gondolom, nagyon elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel. De ezzel egy időben az is nagyon fontos, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy még nem sikerült ezt a forradalmat véghez vinni. Az azonnali elvárás az az, hogy ezek a stratégiák valódi élettel teli anyagok legyenek, ezeket valóban használják arra, hogy konkrét célokat kitűző projektek valósuljanak meg. És ez Európa szerte fontos. Azért fontos, ez azért nagyon fontos, mert nagyon jelentős pénzösszeg áll rendelkezésre eh, innovációra. A kohéziós politikában 70 milliárdról van szó a következő időszakban, és lehet hogy ez má, eh, és lehet, hogy önök is észrevették, hogy ez majdnem annyi, mint a Horizon 2020 eh, költségvetése. De emellett nyilván vannak itt olyan elemek, amelyek során a különböző szereplők még nem a lehető legjobb körülmények között dolgoznak. Három elemet említenék, ami javítható lehet, vagy javulást hozhat a közeljövőben, és amit mi támogatunk. Az első az innov, innovációs ökorendszerek stabilitása, megalapozottsága. Ezek a rendszerek nem mindig eléggé reagálnak azokra a szükségletekre, elvárásokra vagy potenciálokra, amelyek a helyi gazdaságban felmerülnek. Struktúrák, ösztönzők kérdése mindez megközelítések, legyen szó a kutató intézetekről, egyetemekről, a tudományos világról. Annak érdekében, hogy ez javuljon, a kohéziós politika erre kiválóan alkalmas. Nyilván van lehetőségünk arra, hogy az ex ante kondicionalitásokat újra gondolva a következő időszakban bizonyos érdemi, struktúrális reformokat érjünk el ezen innovációs ökorendszerekben. A pozitív változások elérése érdekében nagyon fontos a közös megközelítés a e, DG Research-el, a kutatási főigazgatósággal, ők a vezetők a projektben, és a Horizon 2020-at is kihasználjuk erre az innovációs rendszerek minőségének javítása céljával, és azt reméljük, hogy en, ezeken keresztül jelentős előrelépést érhetünk el. A második előrelépési lehetőség az, hogy intelligens szakosodási stratégiák ne introvertált stratégiák legyenek, tehát ne csak magukba forduljanak, hanem vegyük figyelembe a valóságot, a világgazdaság trendjeit, a fejlődését, az értékláncokat és az intelligens szakosodási stratégiák ra úgy tekintsünk, mint az interregionális mód, az együttműködési lehetőségek támogatóira. A jelen pillanatban erre csak marginálisan van lehetőség. Tematikus platformokat hoztunk létre, ez gyakorlatilag egy találkahely. Ezek az ipari átalakulás, az energia és az agrofood témájában merülnek fel. De látjuk, hogy ez nem kínál kapacitást a régióknak, azoknak a régióknak, amelyek közös beruházásokat akarnak megvalósítani, demonstrációs projektekre például, új termelési eljárásokra, hogy, hogy együtt mm, összevonják a pénzügyi lehetőségüket, és így valósítsák meg a projekteket. Ezt pedig javasolnám a következő időszakra és a közeljövőre, azáltal, hogy bizonyos technikai segítségnyújtást lehetne kihasználni, amit a DG Regio kínál, és a szerény eszközeinkkel megpróbálunk megpróbáljuk mobilizálni azokat, akik leginkább szeretnének együttműködni. Végül ez a legfontosabb policy tanulság, amit levonhatunk az intelligens szakosodási eh, projektekből. Ez a lehető legjobb kiindulási pont arra, hogy az ipari átalakulásban lévő régiók beinduljanak. Ez nem az átalakulóban lévő régiókkal egyenlő, de olyan, hanem olyan régiókról beszélek, nyilván ismer mindenki néhány ilyet, amelyek történelmi, gazdasági ágazataik miatt, mint például acél, textil. És hogyha anticipálni próbálunk a jövőbeli változásoknak elébe menni szén termelés, amely elkerülhetetlenül ki fog merülni az elkövetkezendő évtizedekben. Tehát meg kell nézni, hogy ezeknek a régióknak hogyan tudunk segíteni abban, hogy újra kitalálják magukat, felvirágozzanak, új gazdasági ágazatokat erősítsenek meg. Ez egy nagy kihívás, és látjuk, hogy évtizedek óta küzd ezzel számos európai régió. Azt gondoljuk, hogy az intelligens szakosodási stratégiák talán ígéretesebb kiinduló pontot ígérnek, adnak, mint amit eddig sikerült elérni. És aztán emellett pályázati kiírással régiók számára, amelyek ezen adottságokat mutatják fel, azt szeretnénk, hogyha sikerülne azonosítani azokat a régiókat, amelyeket ez érdekel, amelyek motiváltak, és amelyek ezt a politikai megközelítést támogatnák, vagy követnék. És minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatnák őket a különböző bizottsági szolgálatok, amelyeknek van szakértelmük, és hasznos technikai segítségnyújtást is tudnak adni. ahol erre szükség van. Ez azt hiszem ahogy mi látjuk, a legfontosabb pontja ennek a közleménynek az intelligens szakosodási stratégiákkal kapcsolatban, de azt gondolom, hogy a legfontosabb ez alatt megbúvó üzenet az az, hogy szilárd meggyőződésünk, hogy itt és a kohéziós politikán keresztül valami olyasmiben bevágjuk a fejszénket, ami Európának nagy lehetőségeket jelent, a technológiai változások elterjesztése gazdasági ágazatokon keresztül, ez nagyon fontos lenne, és ebben mindenképpen érdemes beruházni hosszú távon. Azt hiszem, hogy ezt a meggyőződést abból is nyerhettük, mert láttuk, hogy mennyire lelkesen fogadták ezt a regionális szinten, és mennyire mobilizálta ez a régiókat. Úgyhogy ennyit mondanék erről a pontról. A második pont a program végrehajtása. Hát ez kevésbé bátorító. Megkaptuk a legutóbbi adat halmazt és az előrejelzést a tagállamoktól július során. Nem mondhatom, hogy nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk ennek az eredménynek hát mondjuk azt mondhatjuk, hogy azért ennivalóra jut még, de és sikerült előrelépést is elérni. Az elmúlt 12 hónapban a teljes rendelkezésre álló összeg 25%-ának a fér 25%-át konkrétan azonosított projektekre tettünk félre, és aztán ez 15%-ról 40%-ra ugrott. Ennek persze oda kellene vezetnie, hogy kifizetési kérvényeket kapjunk, és kifizetésre kerüljön sor. A dolog kevésbé pozitív oldalát illetően azt kell, hogy mondjam, hogy ami a konkrét kifizetési igényeket illeti, még mindig elmaradunk a 2007-13-as időszakhoz képest is, ami szintén nem volt nagyon dinamikus kezdés, kezdetű időszak. Nem fogom ezt eltitkolni önök elől a 2017-es kifizetősi előirányzatokat nem fogjuk az év végéig kimeríteni. Ez szomorú, de még mindig ez a helyzet, úgyhogy a felzárkózási folyamat a konkrét kifizetési kérvényekkel kapcsolatban még nem történt meg. Ami a városi innovatív lépéseket, intézkedéseket illeti, benyújtottunk a parlamentnek és a tanácsnak egy delegált jogi aktus tervezetet annak érdekében, hogy kiterjesszük az innovatív projektek maximális életciklusát városi mm, projektekre, vagy városi akciókra. Ez nem retroaktív, tehát nem visszaható hatályú, a következő pályázat időszakra érvényes, novemberben lesz a következő kiírás, mindazonáltal meggyőzött bennünket az a visszacsatolás, amit kaptunk azoktól a városoktól, városi területektől, amelyek sikeresek voltak az első pályázati időszak során, és amelyek most hajtják végre a konkrét innovatív projektjeiket, hogy a három év eh, egy kicsit kevés ahhoz, hogy levonjuk az összes tanulságot ezekből a projektekből, illetve eldöntsük, hogy ezeket másút megismételjük-e. Ez tehát, amit javaslunk, ezen eh, delegált jogi aktus tervezet keretében, tehát a maximális projekt eh, hossz három évről négy évre módosulna. Végül, ami a kommunikációs lépéseket, eh, projekteket illeti, egy konkrét tájékoztatást szeretnék adni azzal kapcsolatban, hogy volt egy közös javaslat, egy cselekvési terv, amely intézményközi természetű dolog, a tagállamokat is bevonja, parlamentet, a régiók bizottságát, Kretsz és Tyson biztos asszonyok javasolták ezt júniusban. A mi részünkről mi előre léptünk, a saját terveinket tekintve. És csak azt szeretném megemlíteni, hogy nagyon jó előrelépést értünk el, négy tervet tekint be. Az első az egy általános kommunikációs kampány. Ez egy klasszikusabb intézkedés, amelynek a címe az lenne, hogy az Európai Unió eredményeket mutat fel a régiókban. Ez végleges tervezési fázisba jutott. A bizottság közös mm, fáradozásainak eredménye ez, amely a kohéziós alap által finanszírozott projektekre vonatkozik, FC által támogatott projektek is ide tartoznak, és azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten örülünk annak, hogy a kohéziós projektek elég nagy teret kaptak ebben a kommunikációs kampányban. Ahogy mondtam, az EU Invest a címe ennek. Hogyha a Fiumicinoi repülőtéren vagyunk, ez egy nagyon forgalmas reptér, ott látnak egy hatalmas táblát a Pompei projekttel kapcsolatban, információs táblát, az én véleményem az, amikor én ezt láttam, rám nagyon nagy hatással volt, nagyon lenyűgöző ez a kép, és nagyon meggyőző. Tehát ez is azt mutatja, hogy a kohéziós alapból finanszírozott projekteket sikerül láthatóbbá tennünk. Most a konkrét projekteket illetően az EU eredményei a régiókban, tehát erre visszatérve. Aztán a, a második a ifjúság, mint célcsoport. Ifjúsági nagyköveteket választunk, akik a kohéziós projekteket feltárják, felfedezik, megismerik és kommunikálnak ezzel kapcsolatban a szociális médián keresztül. és ezzel a saját korosztályukat célozzák meg. Aztán 6-12 hónapos időszakunk van arra, hogy polgárok között egy közvitát kezdeményezzünk azzal kapcsolatban, hogy mit várnak a kohéziós politikától az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa a partnerünk ebben, és a célkitűzésünk az, hogy 60 ilyen ö, polgárokkal folytatott párbeszédet folytassunk az elkövetkezendő 6-12 hónapban. To have a few partnerships with... És a média, a média képviselőivel is van partneri kapcsolatunk. A cél az, a cél az, hogy részletesebb beszámolókat kapjunk. Nos, nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament is, és ki, néhány képviselő is nagyon aktívak ebben a tévában most. és közösen ők is tesznek azért, hogy most ebben a pillanatban mobilizáljuk az embereket, és eh, minél nagyobb tájékoztatást kaphasson mindenki a kohéziós politikáról. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon konkrét és nagyon struktúrált eh, prezentációt. Először most a koordinátorok tehetnek fel kérdéseket. Lambert van Nisseroy az első. Aki az intelligens specializációról többet tud bárki másnál. Köszönöm szépen. Először is engedje meg, hogy ezt az unió értékelő beszédjét minősítsem. Kiváló volt, gratulálok. Majd önhöz fogjuk ezután mérni a Juncker beszédeket. Kohézió a kohézióról beszélve nagyon-nagyon világosan beszélt, világosan elmondta, hogy mik a komoly kihívások, stb. Nézzük az intelligens specializáció kérdését. Hübner asszonyal annak idején beszéltünk erről, aztán Hánórral is. Az új szociális körülményekre kell alkalmazni a helyzetet. Az európai szakpolitikák területi dimenziójával kell mindezt összekötni. Ott van a Horizont 2020, jól működik, és és nagyon jó a helyzet, tehát nagyon sok tudós foglalkozik ezzel a kérdéssel, de jól, jól működnek, de nagyon sok olyan régió is van, aki nagyon le van maradva. Egy dolgot hiányolok, az, hogy kimondjuk azt, hogy a Horizon 2020-ban, vagy a 9-es keretprogramban ennek következménye lesz. Ez olyan, mintha egy autónak nem lenne kereke. A kerekek nem mást jelentenek, mint az, hogy közösen mindenki magáinak érezze ezt a, ezt a problémát, ezt a projektet. Az Európai Bizottság integrált politikájára van szükség. Ezt szeretnénk elérni. pillérekben gondolkodunk, ugye az intelligens specializációról szépen lehet beszélni, de hogyha ebben a kérdésben nem mindenről, mindenért a DG régió felel, akkor mi lesz ebből? A bizottság lépésenként halad, Éppen ezért bizonyos dolgok hiányoznak az ő értékelésükből, és hát a mi feladatunk az, hogy ebben segítsünk. Ez a lényeg, amit el szerettem volna mondani. Van egy másik észrevételem, a kommunikáció témája. Nagyon örülök, hogy ezt elkezdték. A régiók bizottságával összefogtak a regionális és decentralizált tevékenységek témájában. Szerintem ezt a kiváló lehetőséget föl kéne használni, és ez ugye finanszírozás is tartozik, hogy meg tudjuk mutatni szakpolitikánk hozadott értékét. Rengeteg projektről van szó, nagyon sok embernek, vállalatnak segítenek ezek a szakpolitikák, akkor hogy mondhatjuk ezzel pár, vagy hogy mondhatják az emberek ezzel párhuzamosan, hogy hát Európa nem szállít eredményeket? Azt szoktuk mondani, hogy hagyjuk, a csillagokat, hagyjuk hogy a csillagok ragyogjanak. Nagyon sok ember van, aki nagyon örült annak, hogy az Erasmus, egy Erasmus program, programban részt vett például. Az ő hangjukat kéne hallatni. Rengeteg ember van, aki valamilyen európai szakpolitikából így vagy úgy profitált, az ő hangjukat kéne közvetíteni az emberek felé. Még egy észrevétel van Miltenburg úrral, ugye Aldéből. Azt gondoltuk, hogy tegyük lehetővé az úttörő elképzelések megvalósítását. Ha csak az a probléma egy ilyen kezdeményezéssel, vagy elképzeléssel, hogy eh, nincs megfelelő finanszírozás, ha az FC azt mondja, hogy eh, hát ez nem elég konkrét projekt, technikai segítségre van szükség, úgy látom, hogy itt valami hiányzik az európai intézményrendszer felsőbb szintjeiből. Ezt kéne megoldani, tehát akinek van valami elképzelése, kezdeményezés, akkor segítsünk, hogy gyorsan meg lehessen valósítani. Nekem elegem van abból, hogy van egy 21 milliárdos eh, eredmény tartalék, azok az országok, akik ebből elég jól, akik ebből nem elég jól költekeztek, azokat, azokat díjazza a rendszer. Akik viszont már rendesen elköltötték ezt a pénzt, annak direkt megnehezítik a dolgát. Pont az ellenkezőre lenne szükség. Ezt szeretném megvalósítani és elérni. Köszönöm. Merci beaucoup pour le groupe social. Köszönöm szépen. Elena Gentile következik a szocialisták részére, nem tudom, még itt van-e. Elena. No. Oké. Okay. Le groupe ECR souhaite-t-il... ECR szeretne hozzászólni? Ők sem, Alde. úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az Európai bizottságnak, hogy eljött. El kell, hogy mondjam, hogy én kifejezetten örülök a delegált jogi aktusnak, és a városi innovatív fellépésnek. Szerintem ez nagyon fontos, különösen ami a nyílt agendát illeti, illetve a meghosszabbítást. Remélhetőleg 2020 után is lesznek még hasonló eredmények és remélem, hogy egyre több forrás áll majd rendelkezésünkre, hiszen az innovatív fellépés nagyon fontos. A munkadokumentumok az innováció növeléséről az európai régiókban nagyon fontosak, egy, pont egy jó pillanatban készültek el, ugyanis ahogyan mondtam, az intelligens szakosodás és az innováció kérdése a régiókban 2014-ben alakult ki. Ez egy új koncepció volt, nagyon eredményesnek bizonyult, nagyobb arányú innovációhoz vezetett a régiókban, és remélhetőleg ezáltal pozitívabb gazdasági fejleményeknek leszünk tanúi, remélhetőleg ez 2020 után is folytatódik. Nagyon fontos az, amit Van Nisztároly úr mondott, és nagyon örülök annak, hogy elmondta ezt. Voltak korábban innovatív kezdeményezések, amelyek hasonlóak a jelenleg szóban forgókhoz. Az EFSI-ből finanszíroztuk a projekteket, de sokszor a projektek túl nagyok ahhoz, hogy transnacionális programok révén finanszírozzuk őket, ilyenkor más megoldást kell találni. Mit gondol az Interreg Europe-ról, lehet, hogy ők tudnák jobban irányítani a projekteket. Egy másik kérdés. A meglévő EFRA források 15%-át fel lehetne használni a programokon kívül. Én azt gondoltam volna, hogy sokan élnek ezzel a lehetőséggel, de 15% szerintem nem elegendő, jó lenne erről több információt kapni, illetőleg lehetne ezt 20, 2020 után folytatni. Aztán az irányítóhatóságok, vajon lehetne őket ösztönözni, hogy jobban éljenek az adott lehetőségekkel? A szabályozás 50-es cikk ezt lehetővé teszi. Szeretném külön hangsúlyozni azt is, mennyire fontosak az előkészítő fellépésre vonatkozó intézkedések, amelyek lehetővé teszik a beruházásokat az új innovatív koncepciók kapcsán. Remélem, hogy az Európai Bizottság támogatni fogja ezt, és lesz egy follow-up is. Remélhetőleg 2020-at követően strukturális és pénzügyi lehetőségek is mutatkoznak majd arra, hogy elérjük azt, amit az Európai Bizottság a közleményében megfogalmazott. Szerintem a határokon átnyúló projektek nagyon fontosak lesznek, és Európa számára a jövőben az lesz a legnagyobb kihívás persze, hogy versenyképesek maradjunk a világ központjaival. Rope képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az igazgató úrnak a rendkívül érdekes felvetéseket, az ötleteket amelyeket a jelenlegi finanszírozási időszakra vonatkozóan ismertetett. Az ön által vázolt stratégia, az intelligens finanszírozás stratégiája még nem olyan elterjedt, nem olyan széles körben ismert. Én azt gondolom, hogy talán több világos információra lenne szükség, hogy többet tudhassunk meg erről a stratégiáról. Ezzel kapcsolatosan szeretnék kérdést is megfogalmazni. Kinek kellene kikérnie ezeket az információkat? Legyenek ezek a községek, a városok, a kormányok, a tagállami kormányok? És hogyha megvannak a megfelelő információk rendelkeznek ezzel, akkor esetleg megosztanák velünk ezeket? Ebben az összefüggésben egy konkrét litván régióra gondolok, ahol áll egy atomerőmű, ezt most szerelik leép, és nagyon nagy a munkanélküliség ebben a régióban, annak ellenére, hogy ez a régió viszonylag fejlett, fejlett itt az információs technológia is, vannak szakembereink, de egyelőre nem tudjuk kiaknázni ezt a potenciált. Jobban is hasznosíthatnánk az ott dolgozó szakemberek készségeit, képességeit. Megemlítette azt is, hogy nem igazán elégedett a rendelkezésre álló források felhasználását illetően. Ezzel a helyzettel konfrontálódunk mindig a különböző finanszírozási keretek kapcsán, a programokat túl későn hajtják végre. Itt is ugyanezt a problémát látjuk. Egyelőre csak a kérelmeket, kérvényeket nyújtották be, de a programok megvalósítása még várat magára. Mit szeretne az Európai Bizottság ebben az összefüggésben tenni? Ugyanis ez káros a gazdaságra nézve is, főleg, hogy ha három-négy éven keresztül a kisebb régió, vagy a szegényebb régióban nem kapnak finanszírozást, az ott működő vállalkozások, illetve munkavállalók munkanélkül vannak, és aztán az időszak felmaradó két-három évében pedig kapkodni kell. Az az érzésünk sokszor, hogy az Európai Unió nem adja meg a szükséges engedélyeket, és aztán viszont nagyon sokat követel tőlünk. Ez az Európai Unió hitelessége szempontjából sem kedvező. Talán el kellene gondolkodni azon, hogy ezt a finanszírozási keretet hogyan lehetne átalakítani. Hogyan lehetne a különböző szakaszait máshogy alakítani. Ebben az összefüggésben persze a Brexitről sem feledkezhetünk meg, illetve a Brexit finanszírozási forrásokra finanszírozási eszközökre gyakorolt hatásáról. Szeretnénk világosan látni, hogy mi a helyzet, világos állásfoglalást várunk az Európai Bizottságtól, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a különbségeket. Köszönöm. Rosa D'Amato következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is főigazgató úrnak, hogy ellátogatott ide hozzánk. Én arról szeretnék leginkább beszélni, hogy a 2014-2020-as időszakban a kohéziós politika megvalósítása hogy áll. Olaszországra térnék rá. A DG Budget-től megkaptuk a 2014-2020-as időszakra vonatkozó jelentéseket, költségvetési jelentéseket három hónapos lebontásban programos időszak három és fél éve kezdődött. A 72 milliárdos teljes dotációval, dotációból a bizottság csak 3,9 milliót térített meg. Tehát nagyon alacsony, ennek a, nagyon alacsony ez az átlagban is, általában a fizetések teljesítésének aránya 16 százalék. Három ilyen régió van Olaszországban. Szeretnénk elkerülni azt, hogy a szokásos eset valósuljon meg, tehát hogy az utolsó években kell gyorsan elkölteni a rendelkezésre pénzt, akár retrospektív módon sokszor ilyenkor nem állnak rendelkezésre a pontos adatok. A Digi Budget arról számolt be, ...172 millió eurót költöttek már el az előző, ebben a programozási időszakban, ennek a nagy része turizmusra történt fordítás. Kérdésem, hogy a DJ Regio hogyan tudja azt a problémát kezelni, hogy Olaszország ilyen rendkívül lassan költi el a rendelkezésre időszakot, és milyen tanácsai vannak a következő időszakra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a koordinátorokat. Louis, jo- Louis Joseph Moszkur következik, és utána pedig a főigazgató úr válaszolni fog mindenkinek. Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani az intelligens specifikációról szóló prezentációt. Júliusban is kaptunk egy kommunikációt a bizottságtól, miért pedig az erre vonatkozó stratégiáról. Minden régiót arra szeretnének ösztönözni, hogy a beruházási prioritásait definiálják, illetve hogy tegyék maguk számára is világos, hogy milyen specificitásai vannak. Nyilvánvalóan a biodiverzitás, a megújuló energiaforrások, a természetes erőforrások megtartása, ezeknek a mértéke régió függő, és hogyha ezeket prioritásként kezeljük, annak munkahelyteremtő hatása is lehet. A bizottság megpróbálja azt is ösztönözni, hogy a régiók egymással jobban együttműködjenek az EU-n belül kérdésem, hogy ezt az együttműködést kell-e kell -e fejleszteni nagyobb földrajzi területeken. Például a francia tengeren túli területekre gondolok, a csendes óceánban, vagy Amerikában találhatók ezek. Ott hihetetlenül sok olyan földrajzi, földrajzi adottság van, amely a, a együttműködést elősegítheti. Szeretném, hogyha nem csak Európa földrajzi határain belül valósulnak meg, valósulna meg tehát a, föld, a régiók együttműködése. Köszönöm, Andrei Novakov. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, főigazgató úr. Érthetően, egyértelműen beszélt, bonyolult témákról is. Ez nekünk mindig jól jön. Nagyon sok kérdés merül föl. Az intelligens specifizációval kapcsolatban. Én próbálok egy másik szempontot most felvetni. A következő finanszírozási vagy programozási időszakban nyilvánvalóan lesznek majd késlekedések, nagyon sok önkormányzat teszi fel a kérdést, hogy fog ez kinézni, hogy fog a kohéziós politika kinézni 2020 után. Néhány kérdést tennék föl, remélem tud válaszolni. Mit, miként vélekedik arról, hogy a strukturális alapoktól elvenni kívánt források legyenek inkább mégis a struktúrális alapoknál. Aztán mit vélekedik arról, hogy egységes szabálykönyvöt használjunk az öt alap esetében, azért, hogy egyszerűsítsünk, illetve hogy jobb legyen a szabályzás a kohéziós politikában. Ezt azért mondom ma, mert néhány hónappal ezelőtt is hallottam a véleményét, de miután ilyen dinamikus munkakörülmények között dolgozunk, nyilván van ezzel kapcsolatban is új híre. Elnök, köszönöm. Ha megengedi, nekem is lenne egy-két észrevételem. Kérdés. A finanszírozás valóban elég gyér, és ez problémát jelent. Főleg most, amikor alapkérdések merülnek fel a regionális politikával kapcsolatban, és amikor nagyon sok a bizonytalansági faktor 2020 utára vonatkozóan. Ez a, ez a kontextus is megnehezíti, illetve az egész az, a, e, e, e, a jó érzésünk erre is hatással van. Nos, Tudjuk, hogy az elkövetkezendő években ismételten ugyanazt tapasztaljuk majd a kifizetéseknél, mint eddig, tehát a végén fogják ezeket csöpögtetni, és valószínűleg megint lesz majd egy új kifizetési válság, amire nem tudunk egy igazi megoldást találni. Úgy tűnik, tehát nem tudunk tanulni múltbéli hibáinkból. Harmadik észrevételem. Ez 2019-re vonatkozik. Mindennek fényében hogyan látja hogyan látja a kritériumok megváltozásának lehetőségét? Köszönöm. Uh, Mr. President, um, dear members, uh, thank, you very, thank you very much for, for, for this very, um, very diverse. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg felvetést. Rendkívül érdekes, aktuális kérdést vetettek fel, és hát egyik másik igen nehéz kérdés is. Fannisztároly úr nehéz kérdést tett fel. Amikor összehasonlította egymással a Horizont 2020-at és a kohéziós politikát, illetve kapcsolatot teremtett a kettő között. Én nem preferálom sem az egyiket, sem a másikat, nem is feladatom, hogy így tegyek. de szeretném nagyon őszintén megosztani önökkel. Azt, hogy szerintem hogyan lehetne ígéretesen, észszerűen előbbre jutni ebben a kérdésben. Egy magas rangú versenypolitikával, illetve versenyképességgel foglalkozó csoport ebédjén vettem részt ma, és az ottani résztvevők sokat foglalkoznak a Horizont 2020-szal, és nagyon meglepett, amikor arról beszéltek, hogy mi történik helyben, a tagállamokban. És elmondták, mennyire fontos, hogy az innováció területén arról felfelé építkező megközelítést alkalmazunk. alkalmazzunk. A vállalkozók azok, akik a magánszférában gazdasági döntéseket hoznak, ők azok, akiket a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni a folyamatba. Ez az intelligens szakosodási stratégiák erőssége is mert hát végeredményben ők azok, akik korszerűsítik a gazdaságot, vagy nem korszerűsítik, ez esetben azonban mindannyian magas árat fizetünk ezért. Nagyon nagy szükség van az alulról felfelé építkező megközelítésekre, főként ami a technológiák alkalmazását illeti. Említette a Vanguard kezdeményezést, Főként a 3D technológia területén jelentős ez. És létrejön egy bemutató üzem, amely a 3D-s technológiát hivatott hasznosítani, alkalmazni. A 3D-s technológia egyébként, a 3D nyomtatás, 3D-s nyomtatás egy olyan technológia, amely nagyon sok ágazatban hozhat újításokat. Magában hordozza bizonyos ágazatok megújulásának ígéretét, lehetőségét. Az intelligens szakosodás pedig segíthet ezeket az új technológiákat beépíteni a termelési folyamatba. A lábbeli ágazat kapcsán például néhány évvel, az, évvel ezelőtt azt gondoltuk, itt a vége a történetnek, mert a kínai, vietnámi termékek eh, árasztották el a piacainkat és felmerült, hogy mi történik a hagyományos nagy európai gyártókkal, amelyek már évtizedekkel ezelőtt is Európát ellátták termékekkel. Az egyik ilyen a, a portugá- portugáliai Norte régió, amely nagyon jelentős, és van egy másik fontos régió is. Manapság azonban sokkal jobban teljesítenek ezek a régiók. Miért? Mert részben megújították a termelésüket, az értékláncban feljebb kerültek, és úgynevezett diszruptív technológiákat kezdtek alkalmazni, beleértve a 3D-s nyomtatást is. Ez azt mutatja, hogy amikor modern iparpolitikáról gondolkodunk, akkor nem szabad leírni a hagyományos ágazatokat, és azt mondani, hogy mindenki foglalkozzon a nagy adathalmazokkal, a big data ágazattal, vagy a tudományos ágazatokkal, a biotechnológiákkal. Éppen ezért gondolom azt, hogy az alulról felfelé építkező megközelítés és az intelligens szakosodás elengedhetetlen ahhoz, hogy Európában a legtöbbet kihozzuk a meglévő innovációkból, hogy ezeket integráljuk a termelésbe. A Horizont 2020 ezt nem tudja elérni eredményképpen, ez erre nem képes. Nem bírálatként mondom ezt. Egyszerűen tény, hogy a Horizont 2020-nak nem ez a funkciója. De én hiszek abban, hogy egy nagyon erős, felülről alul, lefelé irányuló kutatási keretre is szükség van Európában. Én mindig a komplementaritás elvét hangsúlyozom, mindkettőre szükség van, mindkét megközelítésre, hogy ezek kiegészíthessék egymást. Szerintem nem szabad a kettő között mesterséges ellentétet létrehozni. Egy jól működő gazdaságnak mindkét megközelítésre szüksége van, tehát az alulról felfelé és a felülről lefelé építkező megközelítésre egyaránt szüksége van. Ami a Vanguard kezdeményezést illeti, nem tudtam, hogy előkészítő fellépésen gondolkodnak, ez nyilvánvalóan hasznos lehet a Vanguard és a hasonló kezdeményezések esetében. mikrofonon kívüli hozzászólás, a tolmácsok ezt sajnos nem tudják tolmácsolni. Nagyon örülök, hogy megemlítette. Utána fogok nézni. Két dolgot mondanék ezzel kapcsolatosan. Ahogyan már elmondtam, az eszköztárunkban van egyfajta hiány, és ezt a jövőben mindenképpen be kell töltenünk, ezt az űrt. Ennek két lehetséges módja van, és szerintem ön van Miltenbőj úr mindkettőt megemlítette. Az első egy ETC, Interreg e Europe típusú megközelítés, ez azt jelenti, hogy vannak központi szinten eszközeink, és aztán az Európai Bizottság kiírásokat eszközöl, és bizonyos kritériumok alapján a régiók jelentkezhetnek ezekért a forrásokért. Bizonyos eszközöket, finanszírozási eszközöket allokálnánk erre, ez egy nagyon érdekes és egyben egyszerű megközelítés is. A második dolog az lenne, a második lehetőség az, hogy decentralizálva hagyjuk az egészet, nem központosítunk, a különböző szereplőkre hagyjuk ennek végrehajtását, és hogy még egyszerűsítsünk a dolgon, azt mondjuk, hogy a regionális operatív programok keretén rendelkezésre álló forrásokat e, azoknak egy részét fel lehet használni a programokon kívül is fontolgatjuk e két lehetőség előnyét, hátrányát mérlegeljük. De itt és most a helyzet a következő. Most indult el a háromoldalú egyeztetés az omnibus javaslatokkal kapcsolatosan. Az Európai Bizottság semmilyen javaslatot nem tett a 70-es cikk módosítására, amelyére ön utalt. Egyelőre nincs megállapodás a tanács és a parlament között az omnibusról, és lehet, hogy ez olyasmi, amiről érdemes lenne még tovább gondolkodni. Érdemes gondolkodni azon, hogy ez a megfelelő pillanat-e arra, hogy lazítsunk azokon az akadályokon, kereteken, amelyek léteznek az operatív program eh, forrásainak eh, földrajzi régión kívüli felhasználására vonatkozólag. Érdemes elgondolkodni ezen. Nem hiszem, hogy a mai problémát Manapság a problémákat a 15% okozza egyébként, mert a régiók 0%-ot használtak fel. Nem ez okozza szerintem a legfőbb gondot. A baj inkább az, hogy a régiók garanciákat kell, hogy szolgáltassanak a pénzelköltését illetően, miközben más az, aki lényegében elkölti a pénzt és másrésztről látnunk kell ennek a politikai vetületét is, ami szinte, szintén problémás, hogyha tehát az döntéshozat, döntéshozónak, illetve az irányító hatóságnak meg kell indokolnia, hogy hát a pénz máshová folyik, még akkor is, hogyha ez végeredményben a régió érdekeit szolgálja. De persze nekünk azon kell dolgoznunk, hogy a régióknak ne legyen ürügyük arra, hogy nem használják fel a forrásokat. A városi dimenzióról is szó esett, és annak jövőjéről. Nagyon fajsúlyos téma ez. Továbbra is sokat fektetünk be az EU városi agendájába, menetrendjébe, annak végrehajtásába és mindenképpen alaposan el kell gondolkodnunk azon, hogy innen hová menjünk, hova tovább. Az eddigi megközelítés az 5%-os allokációval, earmarkinggal, felveti a kérdést, hogy hogyan lehetne a városokat még inkább erősíteni a következő programozási időszakban. Rope úr, ami az intelligens specializációs, illetve szakosodási stratégiákat illeti, ön felvetett, hogy valan tudnak-e ezekről? Eléggé ismertek-e? Reménykedem abban, hogy igen, de nyilvánvalóan az is fontos kérdés, hogy milyen szinten hozták létre a stratégiát. Ha Litvániát nézzük, akkor ha nem tévedek, csak egyetlen egy tagállami stratégia uralkodik, ami azt jelenti, hogy volt egy tagállami folyamat, ahol a vállalkozókkal ismertették a lehetőségeket, az állami szféra, a magánszféra szereplőit is bevonták, valamint a civil társadalmi szereplőket. Tagállami szinten persze előfordul, hogy nem mindenkit vonnak be, nem mindenki tud a lehetőségekről, de a legfontosabb mindebben az, hogy egy el, elmozdulás történjen a, az érdekektől az átláthatóság felé, és regionális szinten általában mindenkinek tudnia kell a stratégiáról, tud is róla már a megelőző reflexiós folyamatnak köszönhetően. Végeredményben az irányító hatóságok felelőssége az, hogy az innovációra szánt pénzeket ott költség el, ahol van stratégia. És a kiírások révén általában ismertetik a, az intelligens szakosodási stratégiákat is, illetve azok meglétéről tájékoztatnak, így lehetne például megfelelően tájékoztatni a stratégiákról és azok tartalmáról a projektek létrehozóit, legkésőbb ebben a szakaszban. Felmerült egy atomerőmű bezárásának példája is. Ez igen releváns, példa, és, köz, és szorosan kapcsolódik ahhoz, amit én is mondtam. Az intelligens szakosodási stratégiák egyfajta kiinduló pontot képeznének a gazdasági átalakulás számára. Beszéltem az imént példaként említettem bizonyos régiókat. Sefcsovics alelnök is foglalkozott egyébként ezzel a témával. De persze megállja helyét az ön példája is. Litván, a litván esetben lehet, hogy inkább egy helyi stratégiát kellene kialakítani, amely vélhetően egyelőre nem létezik még. Fanny Nistelrooy után azt hiszem még valaki megemlítette a végrehajtást, a végrehajtás sebességét, mit kellene tennünk a jövőben ezen a téren, levonjuk-e vajon a tanulságokat, és így tovább. Azt hiszem, hogy manapság a jelenlegi helyzet legzavaróbb tényezője talán az, hogy lehet egyébként, hogy Juncker elnök úr is beszél majd az MFF, a többéves pénzügyi keretről szóló javaslatokról, azok várható időpontjáról. Minden esetre küszöbön állnak a nagy viták a következő több éves pénzügyi keres struktúrájáról és a különböző eszközökre vonatkozó allokációkról, és teljesen világos, hogy egy ilyen időszakban nem üdvös azt a benyomást kelteni, hogy lassúak vagyunk, lassan haladunk, Esetleg valaki azt mondhatja, hogy túl sok a pénzünk, és így tovább, és így tovább. Jelen pillanatban ez aggaszt engem a leginkább. De abban is igaza van, hogy a kifizetési kérelmek hulláma várhatóan elérkezik a közeljövőben, hogy mikor, hát 2020, 2021, 22, 23 bármikor ebben az időszakban, és akkor az EU-nak már 27 és nem 28 tagállama lesz. Úgyhogy valóban a jövőben is baj várható. Gondok lesznek ezzel. Ez azt jelenti, hogy nem vontuk le a tanulságokat a múlt történéseiből. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy nem az Európai Bizottság akart az N plusz 3-as javaslatot megvalósítani, ez nem volt a bizottsági javaslatnak a része. Tudjuk, hogy az N plusz 3 miért jött létre, azért, mert azt akartuk, hogy ebben az időszakban lassan folyjanak a kifizetések. Mi, az Európai Bizottság akartuk ezt. Most azt látjuk, azt látom, hogy a jelenlegi keret nulla fegyelmet követel meg, nulla fegyelmet, mert az M plusz 3 Hogyha az előzetes kifizetéseket nézzük, és, és így tovább, és így tovább, akkor ez az N plusz 4 irányába vezet az N plusz 5 irányába, és ez szörnyű. Ezt látjuk most. Mindenkinek megvannak a maga tapasztalatai az állami szférával, az állami szféra általában a lehető leglassabban halad előre. Számomra ez például egy világos tanulság a jövőre nézést, és remélem, hogy nem fogunk erről megfeledkezni, amikor a következő több éves pénzügyi keretet alakítjuk ki. Az Európai Bizottság az EU-s finanszírozások jövőjéről szóló munkadokumentumában világosan jelezte, hogy a jövőben nagyobb fegyelemre lesz szükség. Ez lehet egy olyan tanulság, amelyet levonhatunk a jelenlegi időszakból. meg kell próbálnunk egy zöggenőmentes átállást is biztosítani egyik időszakról a másikra. Nem lehet az, hogy két éves időszakot szánunk arra, hogy a projektekről gondolkozzunk, és akkor majd utána lesz valami. Egy folyamatos, folyam, egy zökenőmentes folyamatra van szükség, Folyamatban vannak azok a projektek, amelyeket még az előző időszakból finanszíroztunk, miközben már készítjük el a következő időszak által finanszírozott projekteket. Ehhez persze nem kell megreformálni, forradalmasítani az egész rendszert. Hiszek abban, hogy szükség van többek között az egyszerűsítésre, és így tovább, de nem kell feltalálni a spanyol viaszt. És aztán, ami a szabályok részleteit illeti, el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk a lendületet fenntartani az egyik finanszírozási időszak végén, illetve a következő elején. Ez sokkal jobb lenne a gazdaság számára is, mert így nem csak malmozunk két-három éven keresztül, anélkül, hogy beruházások történnének ez időszakban. Azt hiszem, hogy az EU-s finanszírozás jövőjéről szóló dokumentumunkban ezt világosan megfogalmaztuk, és nagyon eltökéltek vagyunk, hogy itt javulást érjünk el. Ami a Brexitet illeti, ha jól értettem, akkor a statisztikai defektről beszélt. Szerintem már Tájékoztattunk arról, hogy a statisztikai hatás az lesz, hogy az EU-s átlagos egyfőre jutó GDP körülbelül 1%-kal csökken. Nem igazán szignifikáns ez a statisztikai hatást tekintve. És azt hiszem a kohéziós jelentésben amelyet három évente teszünk közzé, és amely október elejére várható. Következő alkalommal lesz mit olvasniuk, kb. 300 oldalas lesz az egész, és szerintem ez az információ is szerepelni fog ebben a jelentésben. Mató úr, A lezárást illetően nem tudok még információt szolgáltatni. Az időszak lezárását megkezdtük. A tagállamoknak márciusig kell megküldeni ők a lezárásra vonatkozó jelentésüket, aztán, három, aztán öt hónapunk lesz ezeket elemezni. Néhány esetben levelet is küldtünk, körülbelül egy maréknyi levelet a különböző programokra vonatkozólag, és aztán néhány esetben további információt kértünk, itt tartunk most, többé-kevésbé, ami azt jelenti, hogy az idén még nem zárul le sok, nem, egyelőre nem zárul le sok program a 2007-13-as időszakból, nagy részük 2018-ban zárul le, és még egy egész sor 2019-ben, de remélhetőleg 2019-re teljes körűen végzünk majd. A visszaható hatályú projektok, projektekről szó esett, természetesen erről is tudunk információt biztosítani, főként ami az olasz régiókat illeti, ezekre kérdezett rá. Több ilyen projekt volt Olaszországban, nincsenek nálam az adatok, de ezeket utólag eljuttatjuk. Általánosságban véve a felvetések rámutattak néhány hiányosságra, például az administratív kapacitások területén, és azt hiszem, emlékeztető is szolgált ez, hogy az erőfeszítéseinket növeljük ezen a téren. Már most is nagyon sokat teszünk egyébként az administratív kapacitások képítéséért, a technikai segítségnyújtás révén például vagy például a 9-es tematikus célkitűzés területén is. A tényeket tekintve úgy tűnik, hogy az időszak végéig nem zárul le ez a munka, és várhatóan a jövőben is folytatni kell azt. Le thème que vous avez évoqué de la Moszkó úr, ön beszélt a földrajzi öböl területén belül az együttműködésről. Ez egy olyan stratégia, amely megújításra került, nagyon konkrétan. Most éppen azon dolgozunk, hogy felülvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, hogyan lehet összekapcsolni a különböző alapokat, és látjuk, hogy milyen nehézségek, konkrét nehézségek merülnek fel. Nyilván ismeri egy konkrét projektnek a helyzetét, a víz tisztítási projekt Szent Martin szigetén, ahol a eh, Szint Mártén, tehát a holland rész, a maga eh, finanszírozási hozzájárulását megteszi, a Szent Mártén a francia rész pedig a, eh, szintén a, az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül. Ez az első ilyen típusú projekt. Azt látjuk, hogy az egyik partner esetében nehézségek merülnek fel a finanszírozás tekintetében, de ez nem függ össze a, az alapok szabályaival. Ami a szabályozási nehézségeket illeti, az ilyen típusú kombináció esetében elég nagy, és egy egyszerűbb rendszert kellene kidolgozni, egy egyszerűbb megoldást kellene találni a közös projektekre az Európai Uniós terület és a harmadik ország közötti, szomszédos terület közötti együttműködés esetében. A, megújul, a stratégia megújítását célzó anyagnak is októberben meg kellene jelennie. Novákov úr a fel nem használt alapok újrafelhasználása. A, ta- a bizottság ezt javasolta, a tanács nem igazán örül ennek a javaslatnak. A trialógus lehet, hogy ezt majd megváltoztatja. Minden esetre ez volt a mi javaslatunk. Nyilván ön is tudja, hogy a javaslatunk az volt, hogy legyen egy általános tartalék, amelyet bárhol fel lehet használni az európai költségvetésben. A bizottság azt gondolja, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés lenne a költségvetési végrehajtás tekintetében. A Single Rule Bookot illetően meg kell nézni a reflexiós papírt, ebben ezt említjük, mégpedig pozitív eh, összefüggésben, azt gondolom. De ez egy reflekciós papír a bizottság részéről, és nem a bizottság egyértelmű eh, elkötelezedése. De eh, igyekszünk ez e felé elmozdulni, mert tudjuk, hogy ez nagyon fontos. Ez túlmutat az ESF alapokon, ugyanazok a szabályok állami támogatások esetén, a különböző eszközök esetén, Horizon 2020, stb., illetve közbeszerzések esetén. Végül pedig még visszatérnék a lehívási rátára. A, nagyon örülnék neki, hogyha itt felmerülne a az automatikus felszabadítás, mert akkor ez talán ösztönözné a tagállamokat arra, hogy lehívják a pénzeket. Mindenféle N plusz szabályokat lehet hozni, de nem látom annak kockázatát, hogy 2018-ban az automatikus felszabadításra sor kerül, és nem látom azt, hogy komolyan vennék a tagállamok ezt a problémát. Je vous remercie, monsieur le directeur. Köszönöm szépen, főigazgató új. Köszönöm szépen ezt az érdekes, konkrét, dinamikus eszmecserét. Biztos vagyok benne, hogy ennek köszönhetően köszönhetően a kollégák most már világosabban látják a bizottságot foglalkoztató kérdéseket. Konkrét magyarázatokat hallottunk a delegált jogi aktusról is, amely az urbán, tehát városi innovatív projektek végrehajtására vonatkoznak, tehát négy évre szeretnék kiterjeszteni a programciklusot. Nekünk két hónapunk van arra, hogy ezt ellenvetésünket bejelentsük, vagy pedig kérhetjük azt, hogy egy kicsit meghosszabbítsák a reflexiós időszakot számunkra. Mindennyian hallották a főigazgató szavait, azt gondolom, hogy a kapott információ alapján ne nyújtsunk be ellenvetést ezzel a javaslattal kapcsolatban. Köszönöm szépen még egyszer, főigazgató úr, a hogy eljött hozzá, remélem, hozzánk. Remélem, hogy hamarosan találkozunk, és folytathatjuk az eszmecserét. Köszönöm. Poursuivons notre ordre du jour. Nous laissons une minute, temps que les uns... Hamarosan folytatjuk az ülésünket. Két, egy pillanatot adok hogy aki ki szeretne menni, ki tudjon menni, és aztán Edman úr egy nagyon érdekes és fontos jelentést fog bemutatni az Európai Szolidaritási Testületről. Azonnal meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen igaza van, hogy Érdekes ez a mai délután. Most, ami az Európai Szolidaritási Testületet illeti, második eszmecserére kerül sor ebben a témában. Eh, legutóbb már volt egy véleménycsere ezzel kapcsolatban. Eh, megkaptuk az anyagot, eh, és mindenki számára világos, hogy miről van szó, úgyhogy nem kell erre visszatérnem. Úgyhogy szeretnék arra kitérni, ami a jelenlegi anyagot illeti, hogy néz ez ki, milyen módosító javaslatok egészítik ki. A módosító javaslatokra nem fogok külön kitérni, de általánosságban vetem föl csak ezeket. Először is az anyagnak vissza kell tükröznie, hogy mi az, ami ami szívügyünk, a regionális és a helyi aspektus, illetve a fiatalok, akiket arra próbálunk ösztönözni, hogy önkéntes praktikumot vállaljanak a szolidaritási testületben. Ennek helyi dimenziója van. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a jelentés a helyi és a regionális jellemzőjét megőrizze. Például hogyha az itt felvetett helyzetre kitérünk, a testület, a program, a finanszírozás, ennek koherensnek kell lennie a nemzeti programokra hivatkozva. Itt azt javaslom, hogy a regionális és helyi szintre szintet emeljük ki, és itt, hogy még egyszer hangsúlyozzam, önkéntes, helyi szintű szerepvállalásra van szükség. És erről van szó. Emellett, ez már az előző vitában is felmerült, fontos a megosztás, 80% lenne az önkéntes rész a projektben, 20% pedig a praktikum és munka végzés, talán e, a hangsúlyt el lehetne egy kicsit e, tolni e, annak irányába, hogy a fiataloknak munkahelyet teremtsünk. Ez nagyon fontos hozzáadott érték, főleg manapság az Európai Unióban, a munkanélküliség miatt az Európai Unióban, ami drámai méreteket öltött egyes tagállamokban. Főleg abban a korcsoportban, amelyet alapul vettünk, a 18 és 30 év közötti mm, korcsoportba. Nagyon fontos lenne, hogyha munkahely teremtést szem előtt tartanánk, és 30%-ra emelnénk az előttileg 20%-os alányt ez a kettes módosító javaslat. Aztán sokan beszéltek itt a fogyatékkal élők helyzetéről. Ez itt foglalkozunk a az akadálymentesítéssel, a fogyatékkal élők problémáival. Az Európai Szolidaritási Testület szociális aspektussal is rendelkezik. Talán írhatnánk azt, hogy, vagy mondhatnánk azt, hogy olyan személyekről van szó, akik akadá, akik fogyatékossággal élnek, hogy ne legyen itt félreértés. A hetes módosít módosításban arra szeretnék utalni, hogy a szolidaritási projektek közötti együttműködés öt partnerre kellene, hogy korlátozódjon. Lehetne ez regionális vagy határon átnyúló, de mégse szeretném korlátozni a számukat. Majd meglát, megmutatja a gyakorlat, hogy hány partnerre van szükség. Lehet ez két partner, de az is lehet, hogy hét partnerre van szükség. Nem akarom ezt itt most korlátozni. Még egy dologra szeretnék utalni, ami most még nincs benne a jelentésben. Erre szeretnék majd további dokumentumokban kitérni. Ez egy bizonyos gyakorlat alapból merült fel, amely sajnálatos módon kezd eh, elterjedni. Az elmúlt másfél hónapban például a Kos szigetén Görögországban történt eh, földrengés mutatja ezt. Mm, ez egy tragikus eh, esemény volt, haláleseteket is eh, jelentette, de a lengyelországi természeti katasztrófákra is eh, utalhatnék, a Lengyelország déli részén. Alapvetően az, ez az eszköz júniustól kellene, hogy életbe lépjen, és ez jó lenne, ha ki tudnánk használni. szeretnék utalni arra, szeretném erre felhívni a lengyelek, illetve a görögök figyelmét, hogy ezt a szolidaritási testületet, önkéntes testületet ki lehet használni a természeti katasztrófák esetén is. Megmutatkozott, hogy a jelenlegi rendszer oda vezetett, hogy ez első önkéntesek elég későn érkezhettek a helyszínre, február a következő év februárjában. Módosító javaslatokat nyújtottam be ezzel kapcsolatban, és erre utalni is fogok, hiszen a segítségnyújtású aspektusban nem annyira fontos, hogy idősebb személyek kapnak segítséget, vagy fogyatékossággal élők például, Természetesen időbe telik, míg egy folyamat beindul, de a természeti katasztrófák esetén e, az ilyen önkéntes személyek e, biztonságára azonban tekintettel kell lenni, de közben minél gyorsabban kell segítséget nyújtani ezen esetekben. És pont ilyenkor van szükség a segítségre, úgyhogy szeretném ezt még egyszer hangsúlyozni. Szeretnék arra is utalni e, az anyaggal kapcsolatban, hogy mi a helyzet az önkéntes mm, mm, az önkéntes vállalások kihasználásával kapcsolatban. Szeretnék ennek a gondolatnak a e, szerzőire is utalni. Most pedig várom a vitát, és remélem, hogy a kollégák a módosító javaslataikat benyújtják. Hadd mondjam el még egyszer, hogy az Európai Bizottság eh, képviselőinek is gratulálni szeretnék. Egy olyan eh, anyagot sikerült összeállítani, amelyet eh, szinte nem is lehet módosítani, mert annyira alapos. Köszönöm szépen. Merci beaucoup pour... Köszönöm szépen a jelentés, illetve a vélemény bemutatását. Hadd mondjam hogy tényleg így van. Az Európai Parlament éppen ilyen típusú kezdeményezések útján szerettetheti meg magát. A Kulturális Szakbizottság, az Illetékes Bizottság és a kollégánk eh, javaslatában a helyi közösségekre, illetve a regionális dimenzióra komoly hangsúlyt fektet, ezt köszönöm. Ez bizonyos mértékben módosítja a Kulturális Szakbizottság javaslatát. Elena Gentila következik a szociálisták részéről, mint árnyékjelentéstől. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a téma véleményem szerint rendkívül fontos. Azért is fontos ez, mert a szubszidiaritás gondolatát végre meg kell gyökeresztetni az Európai Unióban, illetve az is fontos, hogy a különbségeket mindenki tiszteletben tartsa, elismerje, hogy szolidárisak legyünk. Illetve, hát sajnálatos módon a nacionalista ideológia sok fiatalt meggyőz. De és éppen ezért, nagyon, éppen ezért nagyon sok ember azt gondolja, hogy az Európai Unió nem egy lehetőség, hanem a történelem véletlenszerű szüleménye. Ezzel a kezdeményezéssel szerintem ezeket a folyamatokat meg lehetne fékezni, sőt, meg lehetne őket fordítani. És úgy gondolom, hogy a parlament is, parlamentnek is támogatni kell egy ilyen típusú kezdeményezést, ezzel is bizonyítjuk, hogy mennyire Európa barátok vagyunk. Van néhány kérdőjel még a fejemben, nem a kezdeményezéssel kapcsolatban, ez egy hasznos, jó kezdeményezés, bizonyára, hasz, bizonyára eredményes lesz majd. Arról szeretnék beszélni, hogy szerintem pontosabban kéne definiálni, hogy mit is jelent az önkéntes jelleg, és miért szerepel ez a kezdeményezés a munkahely aktív eszközei között? Lehet, hogy itt lesznek majd félreértések, és emiatt különbségek alakulnak ki, és elképzelhető, hogy ez fölborítja a rendszer egyensúlyát. Úgy vélem, hogy azok, akik kihasználják azt, hogy valaki a saját idejét ingyen felállja. Szerintem ezek az emberek elgondolkoznak majd ezen a lehetőségen. Tehát felmerül, hogy ennek milyen hatása lesz majd a munkahelyteremtésre, illetve a munkaerőpiacra való bekerülésre. Tehát lehet ezt úgy is olvasni, hogy ez egy komoly lehetőség arra, hogy valaki közelebb jusson a munkavilágához. Nagyon fontos az, hogy világos legyen, hogy kinek mi a feladata, illetve hogy a tagállamok milyen szervezési rendben csatlakoznának ehhez. Ez egy elsőre elég bonyolultnak tűnik, és éppen ezért a kollégához hasonlóan én is kiemelném azt, hogy a helyi, illetve regionális szinten is világos legyen, hogy kinek pontosan mi a dolga. Egy rendszer elemeit képezik ezek a csomópontok. Jó lenne, hogyha az összes szereplő mindig tisztában lenne azzal, hogy hol milyen igények vannak, hol mire van sürgősen szükség vajon egy adott területen mire van inkább szükség? Ápolókra, illetve gondozókra, avagy környezetvédelmi munkásokra? Objektíve nagyon nagy szükség van arra, hogy ezzel megoldódjon. Aztán források kérdése. Kérdés, hogy hasonló mértékben támogassunk mindent, vagy vagy más programokból csoportosítsunk át. Hát ezzel kapcsolatban is nagyon sok a félreértés, rossz érzés, főleg azon szakbizottság részéről, akik úgy gondolják, hogy ezáltal tőlük elvesznek, az ő költségvetésükből elvesznek, azt megkurtítják. A szervezési rendszereket pontosítani kell, és, és természetesen komoly vitát kell lefolytatni, és a vita során bizonyos dolgokat ki lehet domborítani, vagy másokat relatíve el lehet rejteni. Ez lenne a feladatunk, hogy minden esetben világos viszonyokat teremtsünk. Elnök, köszönöm szépen. ECR következik. Parancsoljon. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. E, köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretnék gratulálni hát Malúnak ehhez a jelentéshez. Nagyon érdekes módosítókkal terjesztedve ezekkel alapvetően egyet tudok érteni. Általánosságban elmondhatom, hogy a szolidaritási testület felállítása kiváló lehetőség arra, hogy a fiatalokkal kapcsolatot alakítsunk ki, az önkéntes tevékenységekre nagyon nagy szükség van, a szolidaritást is valamilyen módon fejleszteni kell. Sajnos az ilyen típusú kezdeményezések esetében nincs túl, ez nem követi túl nagy lelkesedés, az önkéntesek arányra nem túl nagy. Sokszor a fiatalok nehéz helyzetben vannak. Gondolok azokra is, akik fogyatékkal élnek. Amikor a dokumentumot megírták, akkor azt hiszem, hogy ezt az aspektust elhanyagolták. Tehát a fiatal fogyatékkal élők helyzetéről van szó. A fiatal önkénteseket el lehet vonni például um, a különböző természeti katasztrófák um, után a különböző munkálatokba. És azt gondolom a fiatalok szociális felelősség vállalására is előnyösen hathat. A Karib-szigeteket sújtják most különböző meteorológiai jelenségek. A fiatalok itt is aktívan részt vehetnek. A segítő munkában. Úgy gondolom, hogy a szolidaritási testület felállítására irányuló kezdeményezést ki kell még egészíteni, ezt még javítani kell. És én is szeretnék részt venni a frakciómmal egyetemben ebben a munkában. A jelentéstevő már fölvázolta, hogy milyen irányba szeretne indulni a jelentés megírásakor. Először is nagyon fontos lépés lenne, hogy a központi hatóságok szerepét pontosítsuk. Aztán pontosabban meg kell határozni azt is, hogy az európai önkéntes csoportok általánosságban milyen feladatköröket látnak el. Nem arról lenne szó, hogy én nem bíznék az önkéntesekben vagy az Erasmus Plus-ban. És nem szeretném, az sem, hogy teljesen kötetlenül lehessen itt bármilyen elképzelést megfogalmazni, hiszen keretre szükség van. De ez a testület kiváló lehetőség arra, hogy az emberekkel szorosabbra fonjuk a kapcsolatot, és ne felejtjük azt, ne felejtjük el azt sem, hogy a tagállamoknak finanszírozást kell adni erre a célra. A tagállamok tudják a legjobban, hogy milyen szükségletek merülnek fel. Ők ismerik legjobban a fiatalok munkanélküliségi problémáit, illetve a társadalmi kirekesztés által okozott problémákat. Ne felejtjük el tehát, hogy mi a tagállamok szerepe. Ezt is definiálni kell. Elnök, köszönöm szépen. Az Ágyde nevében Takula úr következik. Köszönöm szépen. Én póttag vagyok, köszönöm szépen a lehetőséget. Az ALDE árnyékjelentéstevője is vagyok. Köszönöm azt a lehetőséget is, hogy anyanyelvemen szólalhatok hozzá. A tervezet szerintem kiváló minőségű. A szolidaritási testület felállítása egy nagyon fontos célt valósít meg. A fiatal felnőtteknek adjuk meg a lehetőséget, hogy felelősséget vállaljanak a társadalomban. A szolidaritás nem csak egy szó, nem csak egy érzés, hogy az embereket megpróbáljuk valahogyan összefogni. Nem itt arról van szó, hogy felelősséget kell vállalni, és az ember tevékenyen részt is vesz valamiben és a szolidaritási testület kiváló lehetőség arra, hogy a fiatalok ezt megtehessék, hogy a gyakorlatban is tanulhassanak a fiatalok, hogy eh, fele barátaikon eh, segíthessenek. Minden egyes polgárnak meg kéne tanulnia, mi az, hogy fenntartható felelősség, saját magáról is gondoskodnia kell, illetve embertársairól is. A fiatalok ezáltal konkrétan tehetnek valamit a társadalom fejlődéséért, és hát a tettek jelentik a lényeget. Nekem a leginkább azt tetszik ebben a javaslatban, hogy operatív jellege van, tehát a fiatal felnőtteknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy tevőlegesen lépjenek fel. A fiatalok közötti közös fellépés eh, nagyon fontos, ez mindenképpen érték, mindenki ismeri a, az elektronikus eszközöket, tehát ezek az elektronikus kacatok gyakorlatilag elszigetelik az embereket. Ezért lenne fontos, hogyha együtt tudnának valamit csinálni a fiatalok. Egyszerű az alapelv, fiatalokról van szó, felelősségvállalásról, aktív fellépésről. Egyetértek azzal, amit a jelentéstevő is ír a véleményben, hogy nagyon fontos a helyi szint, nagyon fontos a területi dimenzió. Ezt kell megerősítenünk. Véleményem szerint ez egy nagyon méltó célkitűzés. Még egyszer köszönöm Hetman úrnak ezt a véleménytervezetet. Nagyon jól sikerült a munka, és úgy gondolom, hogy a szolidási testület tehát mm, szeretném, hogy a szolidási testületet mi hamarabb fel lehessen állítani, és ez hozzájárulhasson a társadalmunk fejlődéséhez. Még egyszer köszönet Hedman úrnak. Végül pozitív dologról van szó, amihez az Európai Parlament is tesz valamit. Ez hozzáadott értéket jelent, amely rendkívül hasznos az európai polgárok számára. Ráadásul ezt az európai polgárok hozzák létre, az egy közös európai projekt érdekét szolgálja mindenképpen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Martina Mitchell azt mondja, a GUE részéről nincs itt. Zöldek. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, noriu padėkoti ponui Gedmanui. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szeretném Hetman kollégának megköszönni a munkáját, és Teri Reintke nevében elnézést kérek, sajnos ma nem tud itt lenni. Így én fogom ismertetni a zöld frakció kommentárjait. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, a fiatalok számára ez lehetőség, hogy tapasztalatot gyűjtsenek. mégpedig önkéntes szerepvállalás révén. Ez a tapasztalat fontos lehet számukra később a munkaerőpiacon, és persze nagyon üdvözöljük a szolidaritási testület létrehozását. Különösen üdvözöljük a foglalkoztatási komponást is. Az Európai Bizottság szeretné előmozdítani a fiatalok tám- foglalkoztatottságát. Tudjuk, hogy a munkanélküliség nagyon nagy probléma a fiatalok körében. Ezzel egyidejűleg nem gondoljuk, hogy ez, ennek a testületnek a létrehozása lenne a megfelelő eszköz a fiatalok munkanélküliségének csökkentésére. Aggódunk amiatt, hogy ezt a testületet arra használják majd fel, hogy olcsó munkaerőt foglalkoztassanak. Az Erasmus Plus, illetőleg az Európai Önkéntes Szolgálat ugyanezeket a feladatokat is elláthatnák. Nem akartuk azt, hogy ezek a struktúrák egymással versengjenek. El kell gondolkodnunk a szinergiánk, szinergiákon. Másrésztről be kellene vonni a partnerszervezeteket is a testület munkájába, ez fontos szerepet kaphat, a kezdetektől fogva biztosítani kell ezt. Ezek a programok a helyi közösségek szempontjából is fontosak lehetnek. Ezt a potenciált teljes körülön ki kell aknázni, de el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan lehet a szociális feladatokat helyben ellátni, hogyan lehet például a fogyatékossággal élőket a programban programba bevonni. Köszönöm. Róza Demátó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Hedman úr véleményének témája nagyon fontos. Nagyon sok a természeti katasztrófa mostanában Európában, és máshol is. A szimbolikus értéke is rendkívül magas ennek a projektnek. Juncker úr az Unió értékelő beszédében tavaly elmondta, hogy a szolidaritási testület lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy számos tevékenységben részt vegyenek, szolidárisak legyenek, segítsenek a rászorulókon Európában. A fiatalok nem csak a fiataloknak tesz ez jót, hanem a helyi regionális és tagállami hatóságoknak is segítséget nyújthatnak majd a fiatalok válságos helyzetben. A nyári szünet előtt elmondtuk azt, hogy a frakciónk ezzel a elképzeléssel teljes mértékben egyetért, azért vannak itt részletek. Ott van például a finanszírozás. 100 ezer fiatalt akarnánk mobilizálni 140 millióból. Mindezt úgy, mindehez az összeghez úgy jutnánk hozzá, hogy más programokból vennénk el. Erasmus, Erasmus plusz szociális alap, stb. stb. Szerintem gondolkozunk el azon, hogy hogyan lehetne a 1A fejezetben a külön más témának nem szentelt összegeket, tehát ezeket az összegeket nem lehetne, 87 millióról van szó, ennek a projektnek, projektre szállni. És nagyon fontos az is, hogy egyszerűek legyenek az administratív szabályok ezen testülettel kapcsolatban. Az Európai Parlament már áprilisban egyébként elfogadott ebben a témában egy állásfoglalást. Ebben arra kérjük a, biztos, a bizottságot, hogy egyértelművé, hogy tegye egyértelművé, hogy mi a különbség, egyértelmű, mi a különbség az önkéntes jelleg, illetve a különböző stázsok, gyakornoki állások között. Egyértelmű, hogy az önkénteseknek illetve a szolidaritási testületben dolgozóknak más és más feladatot kell adni, ezt is tisztázni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót ismételten a jelentéstevőnek, hadd mondjam el azt, hogy Robert Franz úr is itt van a DJ Education and Culture-től, a bizottságtól, úgyhogy a szó. Good afternoon to everyone. Jó napot kívánok mindenkinek! Én is örülök annak, hogy ismét itt lehetek. És hogy ebben a nagyon pozitív témában, erről a pozitív javaslatról eszmét cserélhetek önökkel. Ez egy új lendületet adhat a fiataloknak, hogy foglalkozzanak Európával, és ez aktívabbá is teheti a fiatalokat. Minden fiatalra gondolok. hangsúlyoznám ennek a javaslatnak az inkluzív jellegét, tehát szó van itt fogyatékkal élőkről, vagy bármilyen más akadályjal küzdködő fiatalokról. Köszönet az észrevételekért, ezeket nem továbbítom őket. Kihangsúlyoznám a helyi és regionális hatóságok feladatát, nem csak a megvalósításban, hanem abban is komoly szerepük van, hogy hogyan tájékoztathatnak az egész projektről, illetve hogy ennek mi a jelentősége és az értelme Európában. Most megengedik, akkor néhány konkrét válasz. A 80-20%-os felosztás az önkéntes, illetve a szolidarási testületben dolgozók között. Ez volt az egyik kérdés, ugye? Van egy adott költségvetésünk, és a célunk az volt, hogy az Erasmus Plus esélyt ne rontsuk. Az Erasmus Plus pluszon belül van már egy önkéntes hálózat, hogy ne legyen itt átfedés, az Erasmus Plusból ezeket a finanszírozásokat, ezeket a finanszír, ezt a finanszírozást átutaljuk, átcsoportosítjuk a Szolidaritási Testületbe. De vannak itt más formációk is, amik az Erasmus Plusban nincsenek benne, például csoportos tevékenység, a 80-20%-os felasztás azt hiszem megfelelnek az elképzelésnek, tehát hogy a működő tevékenységeket, amik már futnak az önkéntesség elve alapján, ezeket ne károsítsuk. Nézzük a szolidaritási projekteket. Ez egy nagyon szép példa, amikor tényleg helyi szinten kezdeményezünk valamit fiatalokról van szó, még csak szervezetnek se kell lenni, a fiatalok egy csoportjáról, halmazáról van szó. Őket akár 5000 euróval is tudjuk támogatni, és így az Európai Unió helyi szinten is, nagyon helyi szinten is megnyilvánulhat. Úgy véljük, hogy a legmegfelelőbb fellépési szintér a helyi szint. elnézést, ilyen terminus technikusokat használok költségvetés témájában. Önök azt kérték, hogy a prime reference amount forrását pontosítsuk. Az Erasmus Plus, az Easy és a globális marsból, fel nem használt globális mars ez a három forrás. Ha ez a rendelet hatályba lép, akkor ezek az összegek már nem lesznek összekapcsolva a forrásokhoz. Sőt, ugye föl vannak sorolva a források, mint például a live program, Ez azért van, mert a fejezeteken belül maradtak ezek az összegek, és azon a szóban forgó programok célkütőzései alapján fogják ezeket végrehajtani, úgyhogy mondom, itt egy technikai jellegű megkülönböztetés van. Ezt értem, hogy ők önök szeretnék tudni, hogy honnan érkeznek ezek a ezek az összegek, milyen forrásuk van, de ez, ez a rendeletben majd szerepelni fog. Aztán úgy észleltem, hogy önök azt szeretnék, hogy beszámolókat gyűjtsünk a résztvevőktől, az Erasmusban, Erasmus Plusban ez már így van. Vajon nem túlságosan nagy terhet ró-e ez a feltétel, hogyha ez a rendeletben benne foglaltatik. Mi történik akkor, hogyha valaki mondjuk sérülést szenved, nekik is kell ilyenkor beszámolót kér, készíteni? Aztán következő kérdés, azonnali fellépés. Görögországban és Lengyelországban, a Görögország és, és lengyelországi természeti katasztrófákra utalnak, amelyek, utaltak, amik nem még következtek be. Természetesen nem csak az önkéntesekre számítunk, hogy segítsenek a katasztrófa utáni helyzetben, több forrásból kell érkeznie. Sokszor a specializált, jól képzett szakemberek nyújtják az azonnali segélyt. A katasztrófa megelőzés esetében lehet inkább az önkénteseket alkalmazni, illetve az azonnali fellépés utáni következő fázisban lehet az önkénteseket felhalmazni. Még egy dolog. Vajon ezzel felváltjuk-e az olcsó munkaerőt. Természetesen nagyon nagy gonddal munkálkodunk majd azon, hogy mindenki számára világossá tegyük, hogy az önkéntesek nem a munkavállalás vagy a munkavállalók alternatívái. Nem őket helyettesítik fel. Különböző eljárásokon keresztül fogjuk azt ellenőrizni, hogy pontosan milyen munkát fognak végezni az önkéntesek, mindenképpen el kell, el kell kerülni az, hogy az önkéntesek profittermelésben vegyenek részt, illetve hogy valós munkahelyeket fedjenek el. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm az észrevételeket, illetve a figyelmüket. Je vous remercie. Köszönöm szépen. Christopher eh, Hentner kollégáknak van néhány kiegészítő megjegyzése. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen én is ezt a vitát, eszmecserét és a megjegyzéseket. Az első megjegyzésem a következő. Mindannyian egyetértünk, ami az alapgondolatot illeti. úgyhogy ezzel kapcsolatban nincs szükség további vitára, tulajdonképpen konszenzus él a lényegi kérdésben. A kollégáktól nem hallottam semmi olyat, ami nagy ellentmondásokat vetne fel, inkább a részletkérdések, az előírások, amikről még beszélnünk kell. Természetesen nyitva, nyitott vagyok mindent meg lehet vitatni, a különböző részleteket, de ehhez már egy hosszabb dokumentumra lenne szükség. És hát ez azzal jár, hogy az érintetteknek többet is kell olvasniuk. Szeretnénk azonban közben mindent eléggé röviden e, tartani, nem túl hosszú lére, bőlére ereszteni, Természetesen vannak még bizonyos elemek, amiket meg lehet beszélni. A kollégák említették, mi az az önkéntes vállalás például ezzel kapcsolatban. Elég nyitott vagyok a vitára. Aztán a finanszírozás kérdése is felmerült. Damátó asszony részéről. illetve utaltak az olcsó munkahelyek problémájára, vagy a rosszul fizető munkahelyek eh, problémájára. Nagyon örülök, hogy a bizottság képviselője kitért ezekre a témákra. Én értem a finanszírozás kérdését, értem az érveket, amelyeket felvetettek ezzel kapcsolatban. A két eh, komponensre való felosztás, egyrészt az önkéntes vállalás, másrészt új munkahelyek teremtése. 80-20 százalékos megosztást javasoltak, én 70-30 százalékost javasolnék. Én inkább szimbolikus fellépésnek tekintem ezt. Lehet, hogy nem is nincs is szükség még ennyi különbségre e, sem, lehet, hogy még közelíteni, közelíteni lehet egymáshoz az értékeket. Ez tulajdonképpen egy üzenet a fiatalok számára. Az Európai Szolidaritási e, testület esetén, vagy ezen e, témával kapcsolatban arról beszélni, hogy rosszul fizetett munkahelyek jönnek létre, ez nem egy jó jelzés, ez nem szerencsés. Inkább azt tartom fontosnak, hogy lássa mindenki, hogy ezt nagyon komolyan vesszük. Minden eszköz, ami a rendelkezésünkre áll, minden eszközzel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy ez hozzájáruljon a munkahelyteremtéshez, főleg a fiatalok számára. Ez egy fontos szimbólum, és bizonyos értelemben ez segítségünkre is van a vita során. ezen szolidaritási alap, szolidaritási testület jó hírét is érinti ez. Egyetértek azzal, amit az igazgató mondott, hogy a természeti katasztrófa merül fel, akkor először a szakértőknek kell eljutniuk a helyszínre, illetve a speciális erőknek. hogyha tehát egy ilyen katasztrófára kerül sor. De arra is kell gondolnunk, hogy olyan eh, helyzetekben, mint például a görögországi helyzet, vagy a karib-tengeri eh, probléma, vagy a lengyelországi helyzet, vagy a tragikus eh, földrengés Olaszországban. nem a speciális erők azok, amelyek újra felépítik a házakat. Nem a mentők, hanem a helyi közösség és azok, akiknek a háza összedőlt. És itt jött el az a pillanat, amikor az önkénteseket be lehet vetni, fiatalokat, akik szeretnének segíteni. Gondoljunk csak arra, ami Görögországban vagy Lengyelországban történt. Azt hiszem, hogy itt az Európai Szolidaritási Testületet be lehet nevetni. Ami Görögországot illeti, nem akarom, hogy félreértsenek, nem akarom, hogy úgy gondolják, hogy én azt mondom, hogy ez egy kisebb probléma, de egyes európai régiókban e, a tél az már novemberben kezdődik, és már novemberben fontos, hogy az embereknek tető legyen a fejük fölött. Ezt se felejtsük el, hogyha sikerülne elérni azt, hogy az önkéntes testület itt bevetésre kerülhet, az jó lenne. hogy milyen segítséget nyújthatnak a fiatalok az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy semmi vita nem nincsen azzal kapcsolatban kétség, hogy bármilyen természeti katasztrófa esetén először a specializált erőknek kell, speciális erőknek kell a helyszínre jutniuk, és aztán később, hogyha a fiatalokat tényleg be lehet vetni, természeti katasztrófák esetében, itt már egy hosszabb időről van szó, akkor ez fontos lenne, ezt a vitát jó lenne folytatni. Köszönöm még egyszer a megjegyzéseket, örülök, hogy erről beszélhetünk. Ezt mindenki eh, támogatta, mindenki hangsúlyozta, hogy az Európai Szolidaritási Testület gondolata rendkívül fontos, és ez az Európai Uniós hozzáadott értéket erősíti. Köszönöm. Merci beaucoup. Chacun aura noté. Köszönöm szépen. Nyilván mindenkire hatással volt az ön szenvedélyes beszéde a témával kapcsolatban és elkötelezettsége, és eh, a frakciók között elég nagy eh, konszenzus alakul ki, úgy tűnik. Még nem teljesen világos, hogy az időterv hogy néz ki. A kulturális bizottságban áll még ez a téma. Ami minket érint, Hogyha egyetértenek, a módosítások benyújtásának a határidejét szeptember 14-e 17 órában állapítom meg. Jó, köszönöm szépen. Akkor a következő pontra térünk rá. A koordinátorok döntéseinek jóváhagyása. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban mindenki megkapta az összefoglalót, szerintem ezt elfogadottnak tekinthetjük. Az Irma ciklonnal kapcsolatos vita szerdán délután lesz a plenárison. Van-e még egyéb kérdés? Nincs? Akkor ezzel szeretném mondani, hogy nagy örömömre szolgált, hogy elnökölhettem ezt a szakbizottsági ülést. Köszönöm szépen a, jelen, a tolmácsoknak, a munkatársaknak a részvételt, és mindenkinek, aki részt vett a vitában. És ezzel emelte ennek fényét és minőségét október 9-én 15 órától 18.30-án, illetve 10-én délelőtt lesz a következő ülésünk. Mindenkinek kellemes estét!